Um, Jó napot kívánok, üdvözlök mindenkit. Megkezdjük a közmeghallgatást, ami a nyilvános része a délutáni ülésünknek. Mint délelőtt már jeleztem, a programunk egy kicsit változik. Az oroszországi emberi jogi helyzet megtárgyalása után Dél-Szudán kerül a napirendünkre, majd Tunéziával és Egyiptommal kapcsolatos legfrissebb fejlemények. Most kezdjük meg a meghallgatást Oroszországgal kapcsolatosan. Ezt zárt ajtók mögött kezdtük. Az EU-Oroszország emberi jogi párbeszéddel kapcsolatos legfrissebb híreket hallgattuk meg. A tavalyi évben az Emberi Jogi Bizottság két meghallgatást tartott az emberi jogi helyzet különböző aspektusaival kapcsolatosan. Oroszország kapcsán. Múlt júliusban a parlament elfogadott egy állásfoglalást az oroszországi jogállamisági helyzettel kapcsolatosan Agályunknak adtunk hangot az elnyomó törvények eh, és eh, az eh, orosz hatóságok önkényes fellépése kapcsán. Az emberi jogi aktivisták civil társadalom képviselőivel szemben ilyen felépéseket tapasztaltunk, és 2012-ben az Európai Parlament az Oroszországban az igazságügy politikai célú felhasználása ellen is állásfoglalt. Az új fejlemények. este Tonokonikova és Maria Alejukina a Pussy Riot két tagja most elnyerte szabadságát, őket szabadon bocsátották, 2012. márciusában tartóztatták őket le, illetve a Greenpeace aktivistáit is szabadon bocsátották, illetve Mikhail Hodorovsky, aki tíz évig börtönben volt, szintén szabadlábon van már, ezek pozitív fejlemények, és kíváncsian várjuk, hogy az orosz kormányzat milyen intézkedésekre készül még az emberi jogi területen, hiszen most egyre nagyobb figyelmet fordít a nemzetközi sajtó Oroszországra a Szocsi olimpiai játékok előkészületei miatt. Nagyon tényszerűen és komolyan kívánjuk megvizsgálni az oroszországi emberi jogi helyzetet. Tudjuk, hogy még nagyon sok kérdésen kell dolgozni. A mai napon csak röviden tudjuk érinteni ezeket a témákat, előkészítendő a következő jövő héten sorra kerülő EU-Oroszország csúcs találkozót. Január 27-én, 28-án lesz ez. A ma megtárgyalt témákat remélhetőleg majd a csúcs találkozón is napirendre veszik. A mai első témánk azzal kapcsolatos, hogy a civil társadalom szervezeteinek a működési terület egyre inkább szűkül Oroszországban. Ez nagyon aggályos fejlemény, illetve nagyon aggasztó fejlemény. Új törvényeket léptettek életbe az úgynevezett külföldi ügynök törvény, illetve azzal kapcsolatosan, hogy orosz tisztviselők belföldi és külföldi civil szervezeteket vizsgálhatnak az LGBTI szervezeteket jogait fogjuk még vizsgálni, mivel a Duma megtiltotta a kiskorúakkal kapcsolatos nem hagyományos szexuális kapcsolatok propagandáját a saját megfogalmazásuk szerint. Kirill Korotev úr van a meghívottaink körében. Ő vezető jogász az antidiskriminációs központban, ami egy emlékközpont. A Szaharov díjat 2009-ben kapták meg az emberi jogsértések nyilvánosságra hozatala volt a tevékenységük, amiért ezt megkapták. 2013-ban az emlékközpontot külföldi ügynökségként vették nyilvántartásba Szentpéterváron. Ez az első orosz emberi jogi civil szervezet, amelyet az új törvény, a 2012-es törvény szerint egy bíróság külföldi ügynökségnek minősített. Az ügyészség azt állította, hogy ez a szervezet politikai tevékenységeket folytatott külföldi forrásokból. Korotev úr vezető jogásza ennek az emlékközpontnak, és nagy tapasztalata van a kutatásban, az oktatásban. Ő beszél majd az emlékszervezet és partner civil szervezeteinek helyzetéről, amelyeket külföldi ügynökségként vagy ügynökként soroltak be. Egy választási csoportot is képvisel. Tanya Loksina asszony is a körünkben van, a Human Rights Watch, vagy eh, egy alszervezetének a munkatársa. 2008. januárja óta dolgozik ebben a munkakörben. Loksina asszony az orosz kormányzatot bíráló személyek zaklatásával foglalkozik, 2006-ban megkapta újságírásért a Szaharov díjat, illetve a civil társadalmi teljesítményért. Csecsenföldről írt egy könyvet, illetve az észak-kaukázusi helyzetről. Lokrima asszony előadásában elsősorban a 2013. decemberi kegyelmekkel és amnestiával foglalkozik a Szocsi olimpiai játékok összefüggésében. Illetve itt van eh, Vanya Kilber úr Oroszországból, Akvartira szervezetet eh, képviseli, ez egy német eh, központú, németországi központú szervezet. Orosz anyanyelvű, leszbikus homoszexuális személyeknek az érdekképviseleti szervezete ez, az intolerancia ellen harcolnak. Ebben a sorrendben mutattam be önöket, ebben a sorrendben fogják megkapni a szót. Körülbelül 7 perc jut mindenkinek a felszólalásra, illetve a külügyi szolgálatot is meg fogjuk majd hallgatni, utána pedig vitát kezdünk, Korotef úr. Köszönöm szépen, elnök asszony! Hölgyeim és uraim, a Human Rights Center Memorial vezető jogásza vagyok. A saját szervezetemet és más civil szervezeteket is képviselek orosz bíróságok előtt az úgynevezett külföldi ügynök törvény kapcsán. Ez a törvény nagyon általános és sértő az az előírása, hogy a külföldi forrásból finanszírozott civil szervezetek amelyek úgymond politikai tevékenységet folytatnak, regisztráljanak, mint külföldi ügynökségek vagy ügynökök. Őket eh, az igazságügyminisztérium folyamatosan ellenőrzi, auditokkal és ellenőrzésekkel zaklatja. és eh, megvan annak a lehetősége az igazságügynek arra, hogy felfüggesse a tevékenységüket ezeknek a szervezeteknek. A 30-as évek terrorja óta a külföldi ügynök gyakorlatilag kémet jelent Oroszországban. Ez a szótárban lévő meghatározás. A bíróság eljárása során nem kell bizonyítania az igazságügyminisztériumnak, hogy politikai tevékenységet folytatnak ezek a szervezetek, a bírók nem írják elő azt, hogy a kedvezményezetteket ilyen értelemben politikai tevékenységgel kapcsolatosan az ő tevékenységüket bizonyítsák. A külföldi ügynök gyakorlatilag kémet jelent. A Moszkogolosz kész esetben az ügyészség értelmezte gyakorlatilag a jogot, és kifejezetten megcélozzák az ellenzéki civil szervezeteket ennek a törvénynek az alkalmazása során. A választások szempontjából is érdekes ez a tevékenység de ez nem követi a, sem az orosz jogi hagyományt, sem pedig a törvény betűjét. A törvény előírja, hogy ezek a tevékenységek az állam működésének megváltoztatására törekednek, ilyenkor külföldi ügynöknek kell minősíteni a szervezetet, sokféle tevékenységet minősít a bíróság politikai tevékenységnek, és azt állítja, hogy az antidiszkriminációs központ, amelynek a központja Szentpéterváron van, politikai tevékenységet folytat, mert az a romákkal, illetve a kínzással kapcsolatosan egy jelentést készített. egy 7500 eurós bírságot vetettek ki a szervezetre olyan javaslatok miatt, amik egyébként a külföldi ügynök törvény előtt készültek. Egy olyan levél is készült, amelyből az derült ki, hogy a tömegtájékoztatásban tett nyilatkozatok gyakorlatilag politikai tevékenységnek minősülnek. Az említett civil szervezet tagjait letartóztatták különböző tüntetéseken. Az ügyészség különböző jogászokat is politikai tevékenységgel vádoltak meg, és azt mondták, hogy homoszexuális propagandát folytatnak. Ezt az orosz legfelsőbb bíróság előtt is fenntartották ezt a vádat. A külföldi ügynök törvény gyakorlatilag a rendezvény megszervezése időpontjában válik alkalmazandóvá, nem pedig amikor már sorra is kerül az a politikai rendezvény. A bíróság úgy döntött, hogy egy politikai tevékenységet folytató csoport akkor teszi ezt meg, amikor a weblapján jelentést készít a belügyminisztérium, illetve az igazságügyminisztérium tevékenységéről. És úgy döntött a bizottság, hogy a bíróság, hogy a törvénynek való megfelelést kötelezettsége minden civil szervezetnek. Az egyik legfontosabb bizonytalanság a törvényel kapcsolatosan, hogy nem fogalmaz egyértelműen, hogy a civil szervezetek vezetőinek mikor van büntetőjogi felelőssége. a büntető törvénykönyv sem fogalmaz meg erre nézve egyértelmű rendelkezéseket. Ilyen tevékenység akár két éves börtönbüntetést is vonhat maga után, akár a bírósági eljárás lezárulása nélkül is. Ez különböző civil szervezetek esetében meg is történt, ugyanúgy, mint a Szentpétervári antidiszkriminációs központ esetében. Mostly in Perm, Yekaterinburg and resigned. Sokszor lemondanak a döntéshozók. 12.500 eurós büntetést róttak ki LMBT ügy eh, képviselőire a Side by Side Filmfesztivál a felszámolására még a büntetés behajtás előtt sor került. Új vádakat terjesztettek elő a szervezetek ellen. Az ügyészség háromszor tett kísérletet, mire megálltak a vágyai a Memorial központtal szemben. Kétszer egy bíró visszautasította a vádat, harmadszorra sikerült. Tehát fokoz, folyamatosan különböző vádakkal zaklatják, eljárásokkal teszik lehetetlenné a szervezetek működését. Nem jut a szervezeteknek ideje és energiája a tényleges munkájukkal foglalkozni. Az egyetlen megoldás az lehet, hogy megszüntetik minden további feltétel nélkül ezt a jogszabályt. Máskülönben mindig ott lebeg az eljárásoknak a fenyegetettsége a szervezetek feje fölött. Köszönöm szépen, és elnézést, hogy nem tudtam alternatívákat felkínálni, csak egy megoldást látok. Elnök, Loksina asszony. Köszönöm, tisztelt elnök asszony. szeretném azzal kezdeni a hozzászólásomat, hogy az ön észrevételére reagálnék. Pozitív hírek is érkeznek Olaszország felől. A legismertebb fogva tartottakat szabadon engedték múlt év végén. Mihály Hodorkovszki például szabadlábra került, a Pussy Riot képviselői, a Greenpeace és az Arctic Sunrise aktivistái szintén lábon vannak. Ugyanakkor én figyelmeztetni szeretnék ezzel kapcsolatban, hogy ne örüljünk túlzottan. Nem elégedhetünk meg azzal, hogy most már nem üldözik a hatóságok őket. A támogatóikat, a családjaikat továbbra is nyomás alatt tartják. Ez nem jelent változást a jogállamiságot tekintve Oroszországban. Van egy ismert kör, a politikai foglyok ismert csoportja. A Szocsi olimpia miatt engedték őket szabadon, hogy javuljon az Oroszországról alkotott kép. Ez nem azt jelenti, hogy most liberalizálódik az orosz rendszer. Sőt, az sem jelzi, hogy milyen állapotban van az igazságszolgáltatás. Tehát a szabadonbocsátások egyénileg persze nagyon jelentős lépésnek számítanak, de jogállamiságot tekintve semmit sem jelentenek. Továbbra is politikai manipuláció uralkodik a rendszerben. A Human Rights Watch, ahogy önök is tudják, Moszkvában most már több mint 20 éve működteti az irodáját. Ez nagyjából egybeesik a mai orosz állam létrejöttével, illetve történetével. A terepen rajta tartjuk a fejleményeken a szemünket, és kétség nem férhet hozzá, hogy eddig soha nem látott korlátozásokat vezetett be Putyin elnöksége illetve másfél évvel ezelőtt szigorították a rendelkezéseket. Ez továbbra is folytatódik. Tehát keményen oda csaptak 2011-12 során komoly tüntetések voltak, és a Kreml konzervatív körökre alapítja a hatalmát, a közvélemény támogatását így igyekszik elnyerni. Kijelöli magának az ellenségeket, és aztán őket üldözi a népszerűség érdekében. A hagyományos kontra nem hagyományos értékrend, orosz kontra külföldi idegen a kinevezett ellenségek azok önálló aktivisták, akik a helyzet úgy hozza, hogy külföldi finanszírozású szervezeteknél dolgoznak. Őket báboknak tekintik, akik a rendszert akarják alásni, tönkretenni. Ellenségnek számítanak az LMBT közösség tagjai és az úgynevezett nem hagyományos kapcsolatok propagandájának a tilalma őket sújtja. A bevándorlók szintén illegális bevándorlók. Tehát idegenek, nem oroszok. Az országot fenyegető, tönkretevő személyek, illetve erők. És az LMBTI közösség aktivistái, illetve védői is ebbe a kategóriába számítanak. Már elég régóta romlik a helyzet, és aztán egy kicsit alább hagytak a korlátozások, lazítottak a Szocsi olimpiára készülve. Azt gondoljuk erről, hogy aggályos lesz a helyzet, a Szocsi olimpia véget érte után. Amint vége az olimpiának, a világ figyelme másfelé fordul, és akkor ismét oda csapnak. A vasököl lecsap, és a Kreml megtekeri a csavarokat. Ezért fontos, hogy a nemzetközi partnerek és az Európai Unió ne fordítsa el a tekintetét Szocsi után Oroszországról tartsa tovább is nyomás alatt az orosz hatóságokat. És e tekintetben nagyon örültünk, hogy az Európai Parlament a külügyi tanács következtetésének a végrehajtására kért Oroszországot, illetve a parlament felkérte a főképviselő hivatalát és az egyes tagállamokat is, hogy támogassák ezt a törekvést. A következtetések végrehajtása alapvető jelentőséggel bír az orosz emberi jogi helyzet javulása szempontjából, és szintén létfontosságú, hogy miközben korlátozások sújtják a civil társadalmat, a 28 tagállam egységes álláspontot képviseljen. A Szocsi olimpiáról szeretnék pár szóban is eh, említést tenni. Bizonyára sokan várják ezt a jelentős sporteseményt, amely a sportolókról, illetve az eredményekről szól elsősorban. Oroszország szerette volna az olimpiával járó presztíst elnyerni, de tudniuk kellene, hogy ez felelősséggel jár. És különösen visszás dolog az, hogy az olimpiának otthont adó állam kevesebb, mint egy éve az LMBT közösséget durván elnyomó jogszabályt fogadott el. A Szocsi olimpia előtti gesztus hátterében diszkrimináció, illetve az aktivisták tevékenységének az elnyomás áll. És ez komoly probléma. A politikai döntéshozók, akik részt vesznek a megnyitó ünnepségen, értesülhetnek majd a számukra közvetített üzenetünkről. Nem csak a sportról van szó, hanem az ország viselkedéséről. Aki az országai képviseletében részt vesz a megnyitón, vegye igénybe a lehetőséget, hogy az emberi jogi aggályoknak hangot adjon. Publikusan köszönöm. Elnök, Loksina asszony. Elfelejtettem Dolgov urat üdvözölni. Szokás szerint az orosz nagykövetséget meghívtuk, mint érintett ország nagykövetséget, szokás. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy a meghívást elfogadta és eljött. Ványá Kilver következik most a Kvártíra szervezet, egy hamburgi szervezet képviseletében. Átadom a szót önnek. Nagyon szépen köszönöm, Biller asszony. Üdvözlök mindenkit. Tisztelt a bizottsági tagok. Mindenképpen azzal szeretném kezdeni, hogy jó, boldog új évet kívánok Önöknek. Oroszország történetében első ízben következik be, legalábbis az utóbbi hét évben, hogy lehetőség van arról, arra, hogy nyíltan lehessen beszélni a homoszexualitásról, a biszexualitásról, a transzexualitásról. Egy sorra rendezvény állt fel, és különböző chatfórumok, különböző internetes honlapok indultak el, filmvetítésig is, és így van ez a nagyvárosokban is csak úgy, mint vidéken ki kell lépni tehát a láthatatlanságból. Az újságírók, a tudósok most már sokkal emberségesebben beszélnek a e témáról. De ezzel együtt, ezzel együtt az ellenállás politikai és vallási szempontból továbbra is nagyon erős, adott esetben agresszív a homoszexuálisokkal szemben. Putyin úgy tekinti, hogy a homoszexuálisok hibája, bűne az, hogy ilyen elszabadult világot élünk, és gyakorlatilag létezik egy olyan propaganda, amely a homoszexuálisnak a jogát kívánja előmozdítani, mint hogyha a melegeknek a joga nem képezné az alapjogokat az alapjogoknak a egyik tételét, egyik jogát. És egyesek úgy is tekintik Oroszországban, hogy az ilyen személyek nem is tagjai teljes jogúan az orosz társadalomnak. éveken keresztül üldöztetésben részesültek a melegek, illegális tevékenységek, fellépéstek, magaviseletnek minősült ez a, az életmód, és ez a teljes homoszexuális közösséget támadta így módon meg. Aztán Oroszország tagja lett az Európa Tanácsnak, és most az orosz elnök ott tartunk, hogy megteheti azt, hogy szörföljön az ambiens, ambiens, tehát a közkeletű homofóbia vizein, és a homofóbiával foglalkozván e, terelje a figyelmet más témákról, így például a korrupcióról. A sajtóorgánumok, a televízió csatornák, amelyeket mind a kormány ural, gyakorlatilag a falu szegezi a meleg közösségeket és az LGBT vagy LMBT közösségeket, és a homoszexualitással kapcsolatos törvény, a propagandáról szóló törvény egy igazi gyűlölet hullámot indultott el az orosz lakosában, és büntetlenül maradnak a melegek ellen elkövetett bűnös, bűnös cselekmények, büntettek, bűncselekmények. Gyakorlatilag a kormány mint egy jelt adott a rendőrségnek, és ezáltal azt jelezte a rendőrségnek is, meg a lakosságnak is, hogy rajta nyugodtan csak támadják a melegeket, és e témában látjuk, hogy ez a gondolat gyakorlatilag az interneten is megjelent, az az eszme, az a gondolat is, hogy meg lehet semmisíteni a melegeket, meg lehet őket először is ö, agresszív ö, kitenni, ö, kínozni, és utána akár meg is ölni őket ez az orosz törvény. Ez ismételten napirendre került januárban. Szolvátová asszony beszélt róla, aki a moszfai Egyetemen tanít. A nem hagyományos szexuális kapcsolatoknak a témájában szólalt fel, és az, hogy vonzó lehet egy meleg pár, ezzel a kérdéssel foglalkozott, tehát olyan személyekkel többek között, akik nem hagyományos szexuális kapcsolatot folytatnak. Nos, mindezek a témák, ez propagandisztikus felhanggal merültek fel. A nem hagyományos párkapcsolatok, akik úgymond jó kapcsolatban élnek, illetve azok a homoszexuális párok, akik gyermeket nevelnek, gyermeket fogadnak örökbe, ezek mind-mind a propaganda eszközévé váltak, és ezeket a foglalkozás további hát információkat szolgáltathat a fiatalok számára. A fiatalok, hát ez a következő téma, amelyet szeretnék foglalkozni a homoszexualitás tárgykörében. Az új törvény teljes mértékben megszünteti, felszámolja a korábbi ezen a területen megvalósult, vagy kialakulóban levő szabadságokat, és ezáltal több millió érintett személy, akár fiatalok, akár gyermekek, akár párok, felnőttek, akik akár homoszexuálisak, vagy biszexuálisak, vagy transzexuális életmódot folytattak, és ezeket mind-mind most már nem létezőknek tekintik. Oroszország máskülönben a fiatalok körében mutatja a legmagasabb szám arányokat az öngyilkosság területén, és az öngyilkosságoknak a részaránya tízszerese annak, amelyet mérnek a lakosság teljes körében. Ez azt jelenti, hogy jelenleg Oroszországban a ifjúságot úgymond megkívánják, megkívánják óvni a rossz indulatú információktól, és ez a fellépés oda vezet, hogy több ezer fiatal lesz öngyilkos, vagy lesz tárgya agresszív fellépéseknek, támadásoknak. Az albizottság tagjai számára szerettem volna még azt is jelezni, hogy Szoldatová asszonyal érdemes lenne beszélgetni, és megkérdezni tőle, hogy milyen fajta tudományos érveket, ismerveket tud felhozni egy ilyenfajta törvényi megközelítéshez. Ugye ő azt mondja, hogy ő, mint tudós, a fiatalokat kívánja megóvni. És ott tartunk most már, hogy tucatjával mérik azon homoszexuális pároknak a számát, akik menekülnek Oroszországból, Németországba kívánnak menekülti státuszt nyerni. Köszönöm szépen. A meghallgatás hátralévő részében a résztvevők elmondhatják a véleményüket, az LKS, e illetve Dolgov úr szintén szót kapnak 3-3 percben. Kesmen úr kért szót, Dana Schulz, Oylander, képviselő, Oylander asszony, Landsbergis úr, Donskis úr, és még arra felé nézek. Nos, már is sokan jelentkeztek. és egy fél óránk van erre a témára. Kesmen úr! Köszönöm szépen, elnök asszony, gratulálok önnek és a bizottságnak is ezért a meghallgatásért, és természetesen a résztvevőknek is gratulálok eh, a brit munkáspárt részéről eh, képviselem eh, az LMBTI intercsoportot, és nyíltan vállalom homoszexualitásomat. Úgy tapasztalják tehát, hogy növekszik az intolerancia ugyanolyan mértékben, ahogyan valamikor a szovjet időkben tapasztalhatták azt az ott élők. Jelcin idejében elkezdődött egy lassú változás, amely most úgy látszik visszafordul. 1900 80-as években beszélt Szecser asszony is a homoszexualitás promóciójáról, népszerűsítéséről. Általában olyankor merül ez fel, amikor gazdasági problémák vannak, vagy belső problémák, és elkezdik bírálni a kormányzatot. Kérem a heteroszexuális kollégáimat, hogy gondolkodjanak velem. Valaki el tudja képzelni, hogy valaki 17 éves, 18 éves vagy 19, és úgy ébredt fel, hogy jó, én heteroszexuális vagyok, de olyan sok reklámot láttam a homoszexualitásról, hogy holnaptól kezdve homoszexuális leszek. Megtagadják tőlem az emberi jogaimat, a munkavállalói jogaimat, megszégyenítenek az utcán, és nem kapok kellő jogi védelmet. Valaki úgy gondolkodik, hogy ilyen körülmények között annyira népszerű gondolat a homoszexualitás. Nem értik akkor, hogy hogyan működik az emberi lény, és olyan választásokról beszélnek, amik lényegében nem léteznek. Az információ nem propaganda, az információ tájékoztatás és védelmet nyújt. Az Egyesült Királyság előre haladott ország, haladó ország a kisebbségek védelmében, de a homofóbiával, az iskolai megfélemítéssel súlyos problémáink vannak. Május 17-én, 18-án kiadtak egy tanulmányt, amelyből az derül ki, hogy a homofóbia és az idegen gyűlölet, amelyet egyébként az oroszok szintén köz előszeretettel népszerűsítenek, egyre fokozódik Párizsban, Londonban, Amsterdamban, amelyek egyébként liberális nagyvárosoknak számítanak. Tehát fokozódik az intolerancia jelenléte, különösen a gazdasági válság összefüggésében, még ha ez csak egy kifogás is. A plenáris ülés nagy többséggel támogatta az önök tevékenységét az intoleranciával szemben. Múlt héten aggájainknak adtunk hangot azzal kapcsolatosan, hogy mi történik Afrikában, Oroszországban, és szeretném, hogyha ezt ön magával vinné üzenetként. Európa alapvető értékeken és elveken alapul, és ezek a határainkon is túl kifejtik hatásukat azokban az országokban, amelyek partnerünknek tartják magukat, és soha nem adjuk fel az emberi jogok és az értékek védelmében folytatott tevékenységünket. Nagy örömömre szolgál, hogy Barack Obama úgy döntött, hogy nem vesz részt a szocsi játékokon, és a konzervatív angol miniszterelnök is így döntött, mert nem akarta még ráutaló jeleggel sem támogatni ezt a rezsimet, olyan törvényeket, amelyek károsak a hétköznapi férfiak, nők, gyermekei számára, akik éppen véletlenül az LMBTI kategóriába tartoznak. Köszönöm szépen, Schulz kolléga. Igen, igen, hát ismételten ugyanaz a kérdés merül fel. Nevezetesen el kell -e mennünk, vagy sem. Ha az ember nem megy el Szocsiban, azzal kifejezi -e kellő módon azt, hogy ellenzi ezt a törvényt? Jobban, mint hogyha elmenne Szocsiba? Szóval vannak érvek és ellenérvek, köszönetet mondanék valamennyi hozzászólónak, és az előadásokat külön. Tehát megköszönöm. Tehát miről is van szó? Arról, hogy már nem, egyáltalán nem jogállamisággal szembesülünk. Persze ott van az amnestia, de hát gyakorlatilag a bíróknak, a bíróságoknak a jó indulatán múlik a dolog. De hát áltatlanok vannak táborokban, sínlenek börtönökben. Mihály Hodorovszkivel múlt héten beszéltem, ő azt sem tudja, hogy miért helyezték szabadlábra. egy Szép napon felreg, egy reggel felébresztették, és azt mondták, hogy most szálljon a repülőgépre, és menjen Németországba az édesanyjához, aki nem is Berlinben volt. Szóval itt a bíróságok döntenek, ők mondják ki azt, hogy valaki gyilkos, valaki ellen eljárás kell indítani, ugye a Hodorovszki esetében tíz évet töltött börtönbe, és akkor ez most már elégséges, szóval egy szó mint száz, Oroszország nem jogállam. Talán majd az olimpiával persze valami ö, változik, de hát igazándiból társadalmi szempontból semmi sem változik. Láttuk, hogy mi történt Gorbacsev alatt diszkriminatív törvényről van szó, ugye akkor is, amikor hát valakit ügynöknek, a külföld ügynökének tagsálhatnak. Tudjuk, hogy Szolzsenyitin idejében mindez mit jelentett. Mit jelentett az, hogyha valakire rányomták a bélyeget, hogy ügynök, és elküldték ezáltal már több évtizedre, akár táborokba pedig ez történik, ez történik Ukrajnában is. 20 perc kellett mindössze ahhoz, hogy a törvényt megszavazzák. És hát hihetetlen elnyomást jelent ez a törvény, a terrorista tevékenység elleni törvény és rendelkezések, a külföldi ügynökök elleni rendelkezések, a homoszexuálisok elleni rendelkezések, mindezek másodpercek alatt mennek át, és hát összefüggést is lehet látni az ukrajnai fejleményekkel, Janukovics témájával is. Putyin megválasztása óta gyakorlatilag minden törvénytervezet simán átmegy a Dumán, és azonnal kell alkalmazni a teljes orosz szövetségi államban. És hogy látják ezen törvényeknek az alkalmazását Ukrajnában? Kérem szépen, hogy próbálják feljegyezni a kérdéseket, mert majd a végén válaszolhatnak egy futamban. Onaland asszony, köszönöm szépen, hogy eljöttek a körünkbe, és megosztották velünk az elképzeléseiket, a tapasztalataikat. Remélem, hogy javaslataik is lesznek majd, hogy az Európai Parlamentben tehessünk valamit ezekben a nehéz helyzetekben, amelyeket önök felvázoltak. Két dologgal szeretnék foglalkozni, a liberális család tagjaként a liberális politikai barátainkkal szoros kapcsolatot tartunk Oroszországban. Ma részletes beszámolót kaptam a Yamako párttól. Az aktivistáikat letartóztatták Jekaterinburgban politikai tevékenységük miatt. És azért is, mert tiltakoztak a környezet károsító gyakorlatok ellen a Szocsi olimpia létesítményeinek, szórakoztató létesítménynek kiépítése során. A nagy kérdés, hogy mit tehetünk és mit kellene tenni ez alatt a rövid idő alatt. Azt látjuk, hogy a híres politikai foglyokat szabadon bocsátják, közben ugyanúgy érvényesül a megszokott gyakorlat. További politikai aktivistákat börtönöztek be a közelmúltban és politikai tevékenységük miatt. Szocsival kapcsolatosan nagyon megrázó információkat hallottunk arról, hogy állatokat ölnek le az utcán éjszaka. Ebben a térségben bevett szokás, hogy a kóbor kutyák szabadon koszálnak az utcákon, de most elharapozott az a gyakorlat, hogy éjjel kilövik a kutyákat, a, és ez már az emberekre is veszélyes, és nagy kérdés, hogy mit lehet tenni ezzel kapcsolatosan. Nem csak lövésekről volt szó, hanem meg is mérgezik az állatokat. Köszönöm szépen, olyan Lenda. Asszony Donskis úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, hogy őszinte legyek, csak azt tudom elismételni, amit Kasmen úr mondott. Igazából soha nem értettem, hogy ez a fajta jogszabály, illetve szabályozás az LMBTI-vel kapcsolatos tájékoztatás kapcsán miről szól. El tudjunk képzelni egy professzort, egy tanárt, aki Csajkovszkiról, Shakespeare-ről, vagy, eh, vagy Leonardo-ról beszél, akkor gyakorlatilag őt is meg kell büntetni azért, mert eh, homoszexuálisokról pozitív információt terjeszt, vagy mondjuk Virginia Woolfot is említhetném. Másrészt eh, úgy kell éreznünk, hogy visszalépünk az időben, amikor a külföldi ügynök törvényről hallunk. Ilyen jogszabályok értelmében magánegyetem vagy civil szervezet nem is működhetne. Nagyon sok magánegyetem van az Egyesült Államokban és az Egyesült Királyságban is, amelyek külföldi támogatást kapnak. Ilyen jogszabályok értelmében gyakorlatilag összeomlana a nemzetközi információcsere politikai szinten és tudományos szinten is. Alapvető véleménykülönbségeink vannak Oroszországgal emberi jogi kérdésekben, de ez most még kivételesebb helyzet már a tűzzel játszunk, hiszen egyre inkább bátorítják a szélső jobboldali mozgalmakat Európában, és ennek az eredménye az lehet, hogy nagyon nehéz lesz később megoldani ezt a problémát. Orosz kollégáimhoz a következő kérdésem volna egyébként nagyon nagyra becsülöm a bátorságukat és a munkájukat. Hogyan gondolkodnak arról, hogy ez egyfajta konkrét jelzés a szélsőjobb számára Oroszországban, vagy pedig egyszerűen a Kreml próbálja monopolizálni ezt a politikai diskurzus területet. Köszönöm szépen, Lanzbergis úr. I have two. Köszönöm szépen, elnök asszony. Két rövid, egyszerű kérdést szeretnék vendégeinkhez intézni. Az ügynökökkel kapcsolatban, az úgynevezett jogszabályok keretében, illetve az LMBTI közösséget érintő jogszabályokra szeretnék rákérdezni. Azok, akiket az orosz állam finanszíroz, hazai ügynökként kötelesek regisztráltatni magukat? Amennyiben nem, akkor a Dumában egy kezdeményezést lehet indítani, hogy ezt a joghézagot áthidaljuk. Miért nem látunk ilyen jogalkotói erőfeszítéseket? Aztán az orosz jogszabályok kapcsán. A jelenleg hatályos jogszabályok különbséget tesznek-e a tekintetben, hogy a parlament által kidolgozott működőképes jogszabályok állnak az egyik oldalon, a másik oldalon pedig a Kreml által eh, átnyomott, a parlament által csak lepecsételt, láttamozott törvények, és a lelőtt tüntetők, az elnyomott tömegek, a friss jogszabályok áldozatai. például az ukrán törvényekhez hasonlóan hajtják végre majd az orosz törvényeket is, hiszen az úgynevezett törvények érvényesülnek Ukránában is. Aztán a homoszexuális kapcsolatok propagandáját, illetően Oroszországban. Mi a helyzet a hagyományos kapcsolatok propaganda munkájával? Például, amikor a feleségeket rendszeresen verik a hagyományos igazság bizonyítékaként, hogy a, akit vernek, azt szeretik. Mi a helyzet a média beli népszerűsítésével az ilyen kapcsolatoknak? Ez ö, hátrányos megkülönböztetés. Köszönöm. Digert úrnak adnám meg a szót, aki az EKS e részéről az orosz ö, területnek a vezetője. Kérem, 5 percben foglalja össze az észrevételeit. Köszönöm szépen, először is gratulálok a mai találkozó megszervezéséhez. Egyedülálló lehetőség, hogy itt ugyanabban az ülésteremben orosz emberi jogi aktivisták és civil társadalmi képviselők találkozhatnak az orosz hatóságok képviselőivel. Dolgov úr képviseli a hatóságokat, illetve a diplomáciai dolgozók. És mellettük itt vannak még az EU intézmények képviselői is. Ez egy új fejlemény, és nem csak a mai környezetben itt Brüsszelben, hanem reméljük hamarosan Moszkvában is láthatunk hasonlót. Négy észrevételem van. Először is üdvözlöm azt a tényt, hogy az emberi jogi helyzet Oroszországban érdekli az Európai Parlament. Három fontos dolog következik ebből. Az első, az emberi jogi aktivisták kifejthetik a véleményüket ezekben az ügyekben, és első kézből tájékoztathatnak bennünket az orosz helyzetről. Ezt érdemes figyelmesen meghallgatnunk. Nem csak Brüsszelben, jó lenne, ha Moszkvában is meghallanák őket. A második észrevételen az emberi jogi terület nem csak egyfajta diplomata hobbi, hanem a parlament, illetve a képviselők számára fontos dolog. És a képviselőkön keresztül az európai polgárok számára is fontos dolgok. Tehát a jövőbeni kapcsolataink a stratégiai partnerekkel, illetve Oroszországgal is igen jelentősen befolyásolható ezáltal. A harmadik mondandom a parlamenti szakbizottság, amely aktív közreműködője a jogalkotásnak és a Dumával való párbeszédnek is aktív résztvevője, úgy gondolom, hogy nagyon hasznosan alakíthatja a kapcsolatok fejlődését, és e tekintetében az Európai Parlament a véleményének is hangot adhat a megfelelő csatornákon keresztül. Azután az emberi jogi aktivisták helyzetbeszámolóját nagy örömmel hallgattam, mi rendszeresen tartunk hasonló egyeztetéseket, és fel is használjuk a visszajelzéseket, az általuk említett példákat az emberi jogi konzultációk során, illetve csúcs találkozókon a legmagasabb szintű intézményvezetés részvételével. Hogyan tudják, egy hét múlva jön a következő csúcs. Üdvözölni szeretném Dolgov urat, illetve az orosz képviselet munkatársait. Jó jel az, hogy eljöttek és eredményes vitát ígérez. Jó lenne, ha nem csak a külügyminisztérium, hanem az igazságügyi minisztérium, illetve a többi hatóság, sőt az igazságügyi szervek, az ügyészségek, illetve a bíróságok képviselői is részt vennének az egyeztetéseken. Tehát valóban nagyon előrevinné a megbeszéléseinket, illetve a konzultációkat eredményesebbé tenni, hogyha kifejthetnék a résztvevők a nézeteiket. Néhány bíró nem régiben a vízumtilalom kapcsán ezt meg is tehette. És azt szeretnénk, hogyha a vízumtilalom által érintett bírók szintén elmondhatnak a nézeteiket, mert az emberi jogsértések következtében őket is érintik a korlátozások. Aztán a különböző jogszabályi problémák kapcsán a külföldi ügynökök, illetve a LMBT közösség és az egyéb elnyomott szervezetek és tevékenységek hangját is meg kellene hallgatnunk. Nem csak nekünk, hanem otthon is. Úgy gondoljuk, hogy az sem jó jel, hogy a szomszédságunkban nagyon komoly problémák zajlanak. a riporterek határok nélkül szervezet 170 ország közül 140. helyre sorolta az orosz sajtónak a helyzetét. Én azt hiszem, hogy ez nem túl kedvező, tehát jó lenne, ha az együttműködés odahatna, hogy a jövőben javulna a helyzet, illetve a besorolás. Azzal zárnám, ahogy Loksinak képviselő említette, nem fordítjuk el a tekintetünket Oroszországról, nyomon követjük a helyzetet, és 3 millió eurónyi a forrásunk évente, amely rendelkezésre áll a civil társadalmi tevékenységek, illetve az aktivisták támogatása céljával, és ezeket a forrásokat a jövőben is hasznosítjuk, reméljük, hogy a munkájukat töretlenül végzik majd. És valamennyi emberi jogi aggályunkat fel fogjuk majd vetni minden lehetőséget megragadva. A csúcs találkozón Barroso, Van Rompuy urak mellett Putyin is ott lesz majd. És ez is terítékre kerül. Reméljük, hogy érdemi eredményes párbeszédet tudunk folytatni Oroszországgal a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Akkor már most bejelenthetem, hogy az egyik albizottsági ülésen márciusban az oroszországi börtönfeltételekről fogunk beszélni. Lehet, hogy ez az önök számára, az orosz nagykövetség számára is érdekes lesz. Most, hogyha szeretne szót kérni, Drukov úr, három percben erre lehetősége van. Köszönöm szépen, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy csalódást kell tennék, ha azt mondanám, hogy nem akarok szót kérni. It is interesting to listen to today's discussion, and I will speak English. Uh... Angolul fogok beszélni, nem politikai korrektség miatt, hanem az időszűkössége miatt. Nagyon érdekes volt az eddigi vita. Másodszor vagyok itt, és azt kell mondjam, ez az első alkalom, hogy ma pozitív eszmecserét vagy értékelést hallottam az oroszországi emberi jogi helyzettel kapcsolatosan. Ezeket nem akarom most elismételni, ma elhangzottak itt úgy gondolom, hogy ez méltányos értékelés, annak ellenére, hogy milyen motivációból születtek. Elismerik, hogy elmozdulás történt, előrehaladás, és ezt nehéz tagadni. Vannak problémák, nehézségek, ez minden országra vonatkozik. A három percen végén majd erre visszatérek, de nem akarok előadást tartani, ez, erre nincsen szándékom, nincs is időm rá de néhány pontra kitérnék. Nagyon örülök, hogy Loksana asszony a téli olimpiai játékok nyitó rendezvényét látta a szervezők mellett, és az elnök mellett ő az egyetlen, aki látta a próbákat. Én nem láttam, de Loksana asszonyt emlékeztetném, hogyha látta a megnyitó ünnepséget, akkor láthatja, hogy ez a pozitív propaganda része a kulturális, társadalmi és gazdasági teljesítményének az országnak. Ez mindig így volt, mindig ez volt a gyakorlat, akár az okori Görögországban is, de ennyire messzire nem akarok visszamenni a történelemben. Sokan fel tették azt a kérdést, illetve felvetették, hogy Obama és Cameron nem kívánnak elmenni az olimpiára. Ez nem egy G8-as csúcs találkozó, hanem egy sportesemény. Mi a sportolókat várjuk Szocsiba, és azok a személyiségek, akik szeretnének eljönni, őket mindig szeretettel várjuk, de ez nem kötelezettség. Azután később az év során lesz egy G8-as csúcs találkozó is Szocsiban, az már más tészta. Megígérte, hogy három percben foglalja össze a gondolatait. Igen, köszönöm, hogy emlékeztet. Nagyon kíváncsian vagy érdeklődve hallgattam az el, a felszólalásokat. Nem akarjuk átpolitizálni az olimpiát, és önöket is erre kérjük. Ami pedig a Memorial szervezet képviselőjét illeti, elfeledkezett egy fontos dologról. Ez kis dolog, de nagyon lényeges, hogy milyen támogatásokat kapott az orosz költségvetésből ez a civil szervezet, ez nagyon fontos. Az is fontos, hogy önök kértek ilyen támogatást, és meg is kapták, mint a moszkvai Helsinki csoport, vagy az Ágóra, vagy más civil szervezetek. Ez azt is jelenti, hogy amíg az alkotmányos keretek között maradnak, amíg tiszteletben tartják a törvényeket, és a civil társadalom többi résztvevőjével interakcióban vannak. Oroszországban 200 ezer civil szervezet működik, most csak hárman képviseltetik itt magukat. Addig ez nagyon hasznos, hogyha Alexejeva asszony az moszkvai Helsinki csoporttól úgy döntött, hogy nem külföldi, hanem orosz támogatásból működteti a szervezetét, ez az ő döntése. Elmondanám, hogy 2013-ban a kormány civil szervezeteket összességében nagy összeggel támogatott. Igen, Landsbergis úr, nincs olyan, hogy külföldi ügynök. Minden országban, Európában, az Egyesült Államokban is támogatja a kormány a civil szervezeteket. Összesen tehát 3,2 milliárd rubellel támogatta a kormány a civil szervezeket, óriási összeg ez meg háromszorozódott. Az emberi jogi szervezetek, amelyek egy ágazata a civil szervezeteknek, fél milliárd rubelt kapnak évente. Ez óriási összeg. Az elnök közbe vág, Elnézést, nem ön kapta a kérdéseket. Már öt perce beszél. Azt hiszem, hogy most ezután az érdekes számadat után ez a legjobb pillanat, hogy félbeszakítsam. Ezek szerint nem beszélhetek tovább. Ez nagyon sajnálatos, majd az elnök visszaveszi a szót, majd márciusban lesz Oroszországgal kapcsolatosan egy meghallgatás. Nagyon szigorú kell, hogy legyek a panel részvevőivel is, talán más sorrendben válaszolhatnak a kérdésekre két bezben, mint ahogyan az expozéjukat megtartották. Kéber úr szeretne-e kezdeni? Ich möchte einmal auf die Bemerkung von Herrn Dolgov eingehen und Mindenek előtt szeretnék Dolgov úrnak a szavaira reagálni. Dicsérte a pozitív fejleményeket, amelyekről szó esett de hát én csalódást kell, hogy okozzak, ugyanis azok a pozitív fejlemények, amelyekről én beszéltem, az LGBTI, LMBTI mozgalommal kapcsolatosan Oroszországban, nem az orosz kormány támogatásának köszönhetőek meg, hanem annak, hogy az utca ellenállt, az ellenzék ellenállt. Akkor, amikor az orosz kormány a saját állampolgárai ellen hozott döntéseket. Hagy reagáljak egy képviselői hozzászólásra. Önök azt kérdezték, hogy mit is tehetnek. Nos, azt tehetik meg, hogy a nyomást továbbra is érvényesítik az orosz kormány felett, hogy a kritikának hangot adnak, és a civil szervezeteket segítik Oroszországban. Segítik abban őket, hogy azok tájékoztassák az orosz lakosságot, képezik azokat. Azt hiszem, hogy e tekintetben sok mindent lehet tenni, pénzügyi szempontból is, és hát elhangzott a mai napon, Oroszország sokkal jobb sorsot érdemelne, demokrációt érdemelne a több mint 250 millió lakosa számára. Az oroszok megérdemlik azt, hogy hozzáférhessenek a tájékoztatáshoz, a gazdasági legfontosabb tájékoztatásokhoz többek között Oroszországnak le kell faragnia, le kell dolgoznia azt az időveszteséget, amelyet elszenvedett a szexuális képzés, oktatás tekintetében, az emberi jogok tekintetében, a különböző egyéb jogok érvényesülésében, a foglalkoztatáshoz, a szabad élethez való jogok tekintetében, tehát le kell, hogy tudja dolgozni ezen lemaradásokat. És úgy gondolom, hogy fontos az is, hogy válaszoljuk Donkis úrnak a kérdésére is. Donkis úr felvetette azt, hogy mi is ö, ö, ö, van mi is van, milyen sors juttatik Shakespeare-nek, vagy más Leon, művésznek, Leonardo da Vinci-nek Oroszországban. Nos, Oroszországban most már nem lehet beszélni Csajkovszínak a homoszexualitásáról, már pedig Csajkovszki zenéje az egyik fő exportterméke ennek az országnak. Nagyon keveset tudunk az ő életéről, de mégis azt tudjuk, hogy a szexualitás nyilvánvalóan egy nagyon fontos területe volt az életnek. A többi eseményeiről az életnek azt jól ismerjük. Lucsi asszony. Thank you. Uh, I'm really... Köszönöm szépen. Nem vagyok biztos abban, hogy Dolgov úr pontosan mire gondolt, arra talán, hogy én leszek az egyetlen itt a teremben, aki részt vesz a megnyitón Szocsiban. Tisztázzuk a dolgokat. Február 7-én ott leszek. Nem anyanyelvem az angol, elnézést, hogyha nem fogalmaztam kellően világosan. Én azt igyekeztem kifejteni, hogy miközben alapvetően a sportról, sportolókról és a, az eredményekről szól az olimpia, és ez gyönyörű, csodálatos dolog. Ugyanakkor a megnyitó az ország tablója is, illetve az ország kirakata, és a Kreml politizálta át az olimpiát. Az említett kérdésekkel kapcsolatban szeretnék némely felvetésekre reagálni. Szocsiban nagyon komoly aggodalmakat váltottak ki az állatkínzások, a Human Rights Watch nem foglalkozott eddig állatügyi kérdésekkel, de a Szocsi térségben két vezető aktivistánk felkarolta ezeket az ügyeket, és igyekezett a nyilvánosság elé tárni az állatokkal szembeni kegyetlenségeket, és őket zaklatták, a hatóságok megfélemlítették őket. Aztán az LMBTI jogszabály, illetve a szélsőjobb helyzete, a homofób bűncselekmények nagy mértékben emelkedtek. Pontosan ezt célozta a jogszabály elfogadása. Tudjuk, hogy a szélsőségesek számára szóként szolgált ez a jogszabály, és ez egy meglehetősen kellemetlen, szomorú mellékhatás. Diszkriminatív a törvény, és a nyílt homofób retorika az állami tisztviselők, illetve az állami média részéről a jogszabályjal együtt oda vezetett, hogy a szélsőségesek az ügyük jogosságáról, a maguk igazáról meggyőződve a homofób bűncselekményekre ragadtatták magukat elvetemült cselekedetekre. Dolgov úr megemlítettem a civil szervezetek működését, nagyon helyesen említette Dolgov úr, hogy az orosz pénzek, illetve a külföldi pénzek mind-mind vegyesen elősegítik a civil ügyek lekövetését. Loksin asszony, köszönöm szépen, most Koratyev úrnak adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm ezt a ritka lehetőséget, az orosz kormányjal való pengeváltásra általában a bíróság előtt szoktunk találkozni, és ezek egyike nincs is túl messze innét, Strasbourgban. Dolgov emlékeztetném arra, hogy ő is az én pénzemből, az adófizetői pénzemből kapja fizetését. Ez persze nem azt jelenti, hogy én diktálnám, hogy ő mit mondjon az én nevemben. Minden esetre ő is független, a Memorial Emlékközpont is független szervezet. Nem lehet megvásárolni. Sokan azt gondolják, hogy a külföldi forrás felhasználás ezt jelenti, de óriási tévednek. Ez diszkriminatív bánásmód, és nyilván a finanszírozási forrásokat bővíteni kellene, vegyes forrásokat kellene felhasználni, Tánya ezt egyértelműen meg is fogalmazta. Aztán Donski szúr kérdésére pozitív információval tudok szolgálni az LMBTI ügyekben. Az orosz alkotmány tanítása is tiltott a orosz alkotmány ugyanis tilalmazza a diszkriminációt. És a Krasnodári Állami Egyetemen tanító kollégáim, akik az első éveseknek alkotmányjogot tanítanak, őket megkeresték azzal, hogy a homoszexualitás, illetve a fai egyenlőség ügyét ne firtassák az alkotmányjog keretében mert megüthetik a bokájukat. Krasznodárban ezt kapták felvilágosításképpen. Aztán, ami a belföldi ügynökök helyzetét illeti, nem tudom, hogy Ukrajnában mi lesz majd a külföldi ügynökökről szóló jogszabálya, de Oroszországban hát ez óriási problémákat, aggodalmakat okoz. Úgy is tekinthetjük, hogy ez az orosz elnyomás exportjának az eredménye. Elnök, köszönöm. A Schulz képviselő az kérdése Ukrajnával kapcsolatban. Erre azt tudom mondani, hogy ma délelőtt itt a szakbizottságban foglalkoztunk is e- ezzel, az ottani helyzettel, és felkerült a napi rendünkre a jövőbeni tanácskozások számára. Köszönöm szépen valamennyiüknek, hogy eljöttek és részt vettek a vitánkon. Össze szeretném foglalni az elhangzottakat. Szocsi többször szóba került, és számunkra emberi jogi albizottságként nem csak az olimpia alatt fontos az emberi jogi helyzet, hanem Szocsi után is fontos lesz, hogy mi történik a terepen. És a szélesebb háttérben a sportversenyek és az emberi jogok összefüggéséről február 13-án tartunk majd egy megbeszélést, a FIFA-t is megemlítve, mert ha nem is problémának nevezném, a foci VB-t. Azt hiszem, hogy ez nem csak egy kormányzati szempont, hanem a sportszövetségek számára is egy fontos kitűzés, célkitűzés, hogy az emberi jogok helyzetén is javítsanak a rendezvény keretében. Köszönöm szépen. Aztán az orosz börtönviszonyokról tartunk majd egy következő vitát, de most rátérünk a Dél-Szudánról szóló következő napi rendi pontunkra. Sok Das ist ja alles Um, Úgy gondolom, hogy sok napirendi pontunk van, még, illetve sok témánk van a napirenden. Ezért kérem, hogy most csendesedjenek el, és kezdjük el a következő napirendi pontunk tárgyalását, amelynek a témája a dél-szudáni emberi jogi helyzet. Marina, please. Yeah, they, Now on South Sudan. Ami Dél-Szudánt illeti, gondolom követik a média beszámolóit, ezek eléggé aggasztóak a helyzettel kapcsolatosan. Az erőszakos összecsapások nagyon nagy károkat okoznak. December közepe óta legalább 400 ezer belső menekült kellett, hogy elhagyja az otthonát Dél-Szudánban 50 ezeren külföldre menekültek, szomszédos országokba, sokan belefulladtak a Nílusba eh, menekülés közben. Civilekkel szembeni erőszakos cselekmények is történtek eh, etnikai hovatartozásuk miatt. December közepe óta Kir elnök és Macsár eh, leléptetett miniszterelnök támogatói összecsapnak egymással. Ez nagyon nagy visszalépés az a függetlenség kivívása óta elért vívmányok, bár törékeny vívmányokhoz képest. A parlament elismét, elítélte az emberi jogsértéseket, állásfoglalásában felhívta a feleket, hogy azonnal vessenek véget az erőszakos cselekményeknek, felhívtuk a kormányzatot, hogy a 11 politikai vezetőt, illetve a politikai foglyokat bocsássák szabadon. A főképviselő úgy döntött, hogy megszünteti az EU különképviselőjének a mandátumát. Ő Szudánban és Dél-Szudánban működött, de így az EU marginalizálódott a nemzetközi tárgyalások során. Arról is tájékoztatást kaptam, hogy a külügyi tanács, amely múlt héten ülésezett, következtetést adott ki a témáról, és elítélte az emberi jogsértéseket. Szakértőket hívtunk meg, hogy számoljanak be a legfrissebb fejleményekről. A Brod Förde Weine egy, né, egy német civil szervezet. Stuttgartban működik, és nagyon széles körben tevékenykedik a fejlesztéspolitika területén, elsősorban ilyen témákkal foglalkozik. Peters asszony fókuszpontként dolgozott, illetve fókuszpontnál koordinátorként. egy ökumenikus fórumot vezetett, amely a különböző felekezeteket fogta össze a békért és az emberi jogok érvényesüléséért dolgoztak. Először Péter asszonyt hallgatjuk meg, aztán a külügyi szolgált részéről Richard van itt, és annak is örülök, hogy Kereszer úr is itt van a körünkben, illetve Kereszer asszony ő volt a választási megfigyelő missziónak a vezetője. Arra kértek, hogy angolul beszéljek, igen, ezt is fogom tenni. Köszönöm szépen a meghívást. Abban reménykedtem, hogy valamelyik délszudáni kollégám itt lesz, és nem kell nekem beszélnem a nevükben, de sajnos ez meghiúsult. Azt kell elmondanom, hogy múlt héten Nairobi-ban is tartottunk egy találkozót, most onnan érkeztem, a civil társadalom képviselőivel találkoztunk, és nem csak a Bread for the World szervezetet képviselem, hanem a dél-szudáni ökumenikus fórumot is, amelynek a munkájában különböző felekezetek vezetői vesznek részt az ő üzenetüket, és én közvetítem. Körülbelül 30 éve mű, dolgozom, vagy 13 éve Szudánban, Dél-Szudánban. Mindennyian abban reménykedtünk, hogy nem kell még egyszer Dél-Szudánról ilyen körben egyeztetnünk és ilyen témákban. Nem szabadna az érzelmeknek a személyes érzelmeknek utat engedni, de azért szeretném elmondani, hogy december 15-e óta hogyan tölnek, telnek a napjaim. Gyakorlatilag folyamatosan telefonbeszélgetéseket folytatok dél-szudáni barátaimmal, akik csak azért felhívnak, hogy üdvözöljenek, lehet, hogy holnap már halott leszek, a harmaduk egyébként már meg is halt. És a háttérben lehet hallani a lövéseket, generációk óta vágynak a szudániak a békére, legalábbis a 2000 óta születettek esetében reménykedtünk, hogy nem kell megtapasztalniuk ezt a szenvedést, a menekültséget, és most a legrosszabb álmaik válnak, rémálmaik válnak valóra. A médiában világszerte legtöbb esetben ez az új konfliktus úgy jelenik meg, mintha két személy közötti hatalmi harc volna, de ennél sokkal több, vagy egy másik etnikai háború, de nem erről van szó. És ezt azért hangsúlyozom, mert hogyha csak úgy tekintjük a dél-szudáni helyzetet, hogy vagy hatalmi harc, vagy pedig etnikai konfliktus, akkor megint nem értjük meg a valóságot hanem az előítéleteinket tápláljuk Afrikával kapcsolatosan, csak azt tudjuk elképzelni, hogy hatalomról vagy etnikumokról van szó, és ráadásul ez nem járul hozzához, hogy pozitív megoldást találjunk a konfliktusra. Azt is hangsúlyoznom kell, hogy ebben a helyzetben ami legalább 10 vagy inkább 20 évvel visszaveti a helyzetet, egyáltalán nem a szokásos körülmények között dolgozunk. a bevett eszközeink egyszerűen nem működnek. Én arra számítok, hogy még rosszabb idők jönnek Dél-Szudánban, úgyhogy lehet, hogy még nem is ez a mélypont. Most nem akarok belebocsátkozni a december 15-ét előkészítő események történetébe, hogy volt-e pucs vagy sem. Mi a civil társadalom úgy gondolkodunk erről, hogy ez nem államcsíny volt, legalábbis nem azon az estén, de ez nem azt jelenti, hogy nem történtek katonai előkészületek. Minden esetre valahogyan mindenki védkesebben vagy felelős különböző szinteken az előállt helyzet miatt. De teljesen alábecsültük, mint a világ más területein is, hogy mit jelent az, ha egy felkelő mozgalom hatalmat kap, és új államot kell szerveznie a semmiből. És ráadásul az egész nemzetközi közösség segítségükre siet, de persze a saját érdekeiket is próbálják érvényesíteni, ezt mindannyian tudjuk. Sajnos Dél-Szudánban nagyon sok olaj van, és nagyon sok termőföld, és mindenkinek megvannak a maga érdekei. Én ezt nem is ellenzem, ez teljesen érthető. Az elmúlt években azonban azt láttuk, hogy folyamatosan a hatalomról volt szó, mindenki hatalmat akart, és mindenki mohó volt, a saját érdekeit próbálta érvényesíteni. És eh, ráadásul olyan kormányról van szó, amely nem az állampolgárokat helyezi az előtérbe, hanem saját magukat, a saját érdekeiket próbálták előtérbe helyezni, gyakorlatilag a fizetségüket keresték az erőfeszítéseikért, elvették, amit tudtak, gondolom nem ezt nem életükben először hallják ezt, hogy korruptak voltak, ezt mindenki tudja, és senki nem tett semmit. Mindenki tudta, hogy a katonai gondolkodást nem lehet megváltoztatni egyik napról a másikra. Még a kormány tagjai és súlyos traumákon mentek keresztül. A traumákkal viszont senki nem volt hajlandó foglalkozni. Igazából, hogy mi vezetett ehhez a szörnyű helyzethez? az, hogy sokan voltak, akik azt mondják, hogy nem jól működik valami ebben az országban, feltették maguknak a kérdést, valóban ilyen Dél-Szudánt akarunk, de aztán a vita nem kezdődött meg erről. És voltak, akik azt mondták, hogy rossz irányban indultunk el. Hogyha valaki ezt kimondta, akkor gyakorlatilag letartóztatták. vagy a kínzást vagy a gyilkosságot kockáztatta. Én gyakran járok Dél-Szudánban, és gyakran nekünk is e, bújdosnunk kellett, hogy ne lássák, hogy beszélünk egymással. Súlyos emberi jogsértések történtek, erről nem mert senki beszélni, legalábbis az országon belül. Nairobiban volt egy közmeghallgatás a civil szervezetek részvételével, és ott elismerték, hogy a stabilitás érdekében gyakorlatilag mindenki hallgatott arról, hogy mi történik. És ha megnézzük, hogy mi történik most, azt látjuk, hogy sokakat letartóztattak, említették a 11 politikai vezetőt, illetve a korábbi alelnök gyakorlatilag elmenekült, és most bújdos, bújdokol. Megpróbálták felemelni a hangukat valami ellen, nem azt mondom, hogy ők a jó fiúk, nincsenek ilyen helyzetekben az elitben jó fiúk vagy rossz fiúk, jók minden nincsenek, ez a mozgalom nem vált valódi pártá. Diktatórikus tendenciák érvényesültek, nem volt szólás, szabadság, és nem helyezték az állampolgárokat az előtérbe, tehát azért már megindultak negatív folyamatok. Hogyha megoldást a konfliktusra, akkor tudnunk kell, hogy igen, van etnikai összetevője, szörnyű lincsek történtek, lincselések, illetve etnikai gyilkosságok. Mindkét oldalt terheli felelősség, és a kormányt is, mert már nagyon sok bizonyíték volt a feszültségekre, illetve a gyilkosságokra Dél-Szudán különböző városaiban de jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ki parancsol a katonaságnak. Valószínűleg az elnök nem kerülhetett volna jelenlegi posztjára, ha a katonaság nem támogatta volna. Ők a szegényeket próbálták megvédeni, de a saját érdekeiket is. Uganda és Kenya komoly érdekekkel rendelkezik Dél-Szudánban és a erről azt mondja az elnök, hogy ezek az ő katonái, de olyan dolgokért próbálnak bosszút állni emberek, amik a múltban történtek. Tehát, ha a tűzszüneti tárgyalások Addis Abebában sikeresek lesznek is, nem tudjuk, hogy valóban leteszik-e a fegyvert a harcoló csapatok. Nagyon sok fegyveres csapat járja az országot, Szomália jellegű helyzetek alakulnak ki, ez még sajnos mindig jellemző. Hogyha megoldást akarunk, akkor eljött az ideje annak, hogy elkezdjünk gondolkodni a megoldáson, egyáltalán nem a bevett szokásos megoldásokban kell gondolkodnunk. Egészen más megközelítésben kell a megoldást megtalálnunk. Érdekegyeztetésre van szükség, békéltetésre, és aki a CPA végrehajtási folyamatot követte, az bizonyára tapasztalta, hogy a határ meghatározás problémájával, illetve az erőforrások kihasználásával kapcsolatosan sok probléma felmerült. És amikor békéltetésről beszéltünk, akkor ez nem érdekelt senkit. Jelen pillanatban igazságtétel nélkül nem lehet elképzelni a béke folyamatot. A visszaéléseket fel kell tárni, már az ENSZ is ígért egy tényfeltáró csapatot, és erre sajnos más megoldás nincs is. Egyébként is nagyon hosszú út áll még előttünk. Thank you, Madam Pete. Köszönöm szépen, Péter asszony, és azt is köszönöm, hogy más megközelítést sürget. Az igazságos megbékélést. a dél-szudáni követség munkatársait is felkértük, hogy vegyenek részt. Van itt valaki részükről? Nem, úgy látom, de Richard asszony az EKS részéről, illetve az illetékes főigazgatóság képviselőjét szeretném köszönteni, és Hort Himmel urat is üdvözlöm, aki az EU részéről a szomáliai térség külön képviselője, aztán a Rondos úr, illetve e, Himmel úr, itt van. Úgy tudom, hogy a Rondos úrral éppen most tértek vissza Dél-Szudánból. Veronika, azt gondolom, hogy a három ismertetést vonjuk egybe. El kell rohannod, úgy tudom. Fél hatkor el kell mindenképpen mennem, vonatra kell szállnom. Um, Madame Richard from the IAS. E akkor Richard asszony a Dél-Szudán ügyében életékes EKS munkatárs kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Először is üdvözlöm a mai vitát Dél-Szudán ügyében. Komoly aggályokra ad okot a térség helyzete. Erősen tartunk attól, hogy a humanitárius helyzet romlik, illetve tömegesen sérülnek az emberi jogok az utóbbi időben ebben az országban szorosan nyomon követjük december 15-e óta a helyzetet. Elmondhatom, hogy az ünnepeket nem tudtam pihenéssel tölteni. Az EU igyekszik megoldást találni, szeretnénk elkerülni a polgárháborút. Bizonyára önök is tapasztalták, illetve értesültek, hogy a külügyi tanács hétfőn Dél-Szudán helyzetét is megvitatta és egy mediációs közvetítő folyamat indult el. Alex Rondos képviseli az EU-t külön megbízottként. A válság kezdete óta nagyon aktívan dolgozik. És sikerült is a közvetítést eredményesen eh, lefolytatnia. Kialakult a tűzszünet, az igár közvetítési folyamat eredményekkel kecsegtet, úgy látjuk. Hétfőn a helyzetről szólva az igár erőfeszítésben megpróbáltuk bevonni a nemzetközi szereplőket. Az igárba szeretnénk bevonni mind azokat, akik valóban tehetnek a helyzet javulásáért, az IGÁD-dal, illetve az Afrikai Unióval szoros együttműködésben szeretnénk elérni az eredményeket. Péter asszony beszámolója alapján értesülhettünk, hogy rendkívül aggályos a helyzet. Először is a közvetlen konfliktusnak kell véget vetni, ez a prioritásunk. Minél tovább folytatódnak a harcok, annál erősebben ketté szakad a társadalom, és az emberi jogsértések is annál számosabbak lesznek. Egyelőre nem nagy előrelépésnek lehetünk tanulni. Szeretnénk, hogyha a felek tárgyalásokba kezdenének. Egyre több beszámolót kapunk emberi jogsértésekről. Ez rendkívül aggályos, illetve elborzasztó is. Catherine Ashton nyilatkozatokat tett közé, és azt is kijelentette, hogy mindkét oldalon büntetendőnek tekintjük az emberiesség ellen elkövetett bűncselekményeket, illetve az emberi jogsértéseket. Ez egy vizsgálóbizottság felállítását fogja jelenteni, amely kivizsgálja majd az emberi jogsértéseket. És ezt a különböző fórumokon felvetettük, megvitattuk, szeretnénk elérni, hogy mielőbb megkezdhesse a munkáját és az életekes Dzsubába látogat, ahol megvitatja majd a helyzetet. A civil résztvevők védelmét fontosnak tartjuk, és a békefenntartó kapacitást hm, szintén szeretnénk elősegíteni. Dzsubába látogatott az életékes főtitkár is, úgyhogy a gyors eredményben reménykedünk. Péter asszony szavaival nagy mértékben egyetértve úgy gondoljuk, hogy a befogadó politikai párbeszéd hozhat eredményt. Véget kell vetni a konfliktusnak, a bebörtönzötteket is tekintetbe kell venni. Az igád eh, keretben tartjuk lehetségesnek ezt a párbeszédet, és figyelembe kell vennünk a fontos szempontokat, hogyha szeretnénk elkerülni a jövőben a Dél-Szudánban tapasztalt szörnyűségeket. Az egész régiót elöntheti az erőszak hullám. Ezt el kell kerülnünk, és ezért kell, hogy együtt működjenek a tagállamok és a nemzetközi közösség. Azt hiszem, hogy az uniós kollégák jelenléte is mutatja itt az ülésteremben, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, Zero Ászony. Mikrofon. A felszólaló kapcsolja be a mikrofont. Elnök, nem értem. A jegyzeteimben a szerepet, hogy az ECO főigazgatóság részéről három percre szólt kér helyzetismertetési célra. Az volt a kérdésem, hogy a kollégát előttem vagy utánam hallgatják-e meg. Mind hármukat szeretnénk meghallgatni, úgyhogy legyen ön az első. A humanitárius helyzet kapcsán szeretném önöket tájékoztatni, hogy hogy alakul a terepen tehát a humanitárius helyzet, aztán a humanitárius segítségnyújtás az EU részéről az eddigiekben, illetve mik a kihívások a terepen is, mik az ajánlásánk. Ahogyan hallhatták a kifejtésben, egyik válság a másikat követi Szudánban. Több ezer belső menekült bolyong az országban. Több mint 200 szudáni menekült, illetve több mint 200 ezer menekült özönlötte el Dél-Szudánt. 3,3 millió embert fenyeget az éhezés, és 4,4 millió szorul humanitárius segítségre. Tehát egyértelműen humanitárius vészhelyzet van. A válság miatt több mint 500 ezer a belső menekülteknek a száma, és több mint 86 ezer menekült tartózkodik Szudánban, Etiópiában, Ugandában és Kenyában. Az ENSZ reagálási tervet fogadott el nagyon gyorsan december végig, amely kidolgozta a reagálás részleteit a monetárius területen. Március közepére 400 ezer belső menekült helyzetét tudja megoldani, viszont közben megnőtt a menekültek száma. Tehát gyors megoldásra van szükség. Miközben a belső konfliktus az egész országot magával ragadta. 2014-ben a humanitárius segítségnyújtás rendkívül nehéz lesz Dél-Szudánban, és nagyon-nagyon sokba fog kerülni. Ezt aggályosnak tartjuk. az EU jelenléte eddigekben úgy alakult, hogy 15 milliót sikerült forrásként szánni erre a témakörre az idei évre. Életmentő tevékenységekre szánjuk ezt a pénzt, különösen a belső menekültek helyzetének a javítására. Az Európai Bizottság humanitárius jelenlétét illetően azt mondhatom, hogy folyamatosan jelen voltunk a válság során, nem vonultunk az országba. Az EU kollégák evakuációja a humanitárius szükséghelyzetben sem történt meg, és koordináljuk az amerikaiakkal, a kanadaiakkal, a norvégokkal a segítségnyújtást. Mik a kihívások? A humanitárius partnereink csak részben jutnak el a tárgyaló partnerekhez, de egyelőre tudnak meg dolgozni, és fontos, hogy e, semlegesnek tekintsék őket, akikkel érdemes tárgyalni. Ez némi veszélyt is tartogat. Elmosódnak a határvonalak, a katonai szervezetek és a humanitárius szervezetek között. Az ENSZ helikoptereihez hasonló helikopterekről lövik például a lázadókat. Tehát ez a humanitárius dolgozók jövőbeni munkáját rendkívül meg fogja nehezíteni, illetve a légi hidakat, a repülést is nagyon kockázatosá teszi majd. Három segítségnyújtó ág létezik, a fejlesztés, a humanitárius, illetve a katonai békefenntartás. Számunkra nagyon fontos, hogy ne keveredjen a humanitárius segítségnyújtás a katonai békefenntartása. Tehát ne nehezítsék a humanitárius segítséget, illetve a tárgyalások menetét azzal, hogy összekeverhetők a katonasággal a humanitárius dolgozók. Tehát szeretnénk magunkat függetleníteni a politikai, illetve a katonai szánytól. Aztán a folyamatos Addisban működő igád mellett a humanitárius szervezeteknek a terepre való eljutása elsődleges számunkra. A humanitárius segítségnyújtás lehetőségét nem a konfliktusban érintett felek közötti e-, egyeztetés témakörének tekintjük, hanem ez egy központi kérdés Máskülönben visszaélhetnek a monetárius segítséggel is. A legaggasztóbbnak azt látjuk, hogy egyre keményedik az álláspont a hatóságok részére. Kir elnök tegnapi beszédében már az szerepelt, hogy párhuzamos árnyék kormány jött létre, egy rivális kormány, és hogyha a kormányerők keményen fellépnek majd a civil alternatívákkal szemben, akkor a humanitárius segítségnyújtóknak a helyzete is rendkívül veszélyesé válhat. Ennyit tehát a nagy kihívásokról, a logisztikai, illetve a pénzügyi kihívásokat tekintve. A hosszú esős évszak májustól októberig tart Dél-Szudánban, és a humanitárius segítséget szeretnénk az elérhető időszakban lebonyolítani. Májustól októberig gyakorlatilag elérhetetlen a területek 60%-a. És a humanitárius készletek ugyanakkor jelen pillanatban nem állnak kiszállítás alatt, tehát ez problémát fog jelenteni hamarosan. A készleteket kirabolták, kifosztották, vagy legnagyobb részben eltüntették. Gyakorlatilag minden eltűnt. Ez azt jelenti, hogy a humanitárius segítségnyújtás a következő hónapokban kell, hogy felpörögjön majd, és ezt tekintetbe kell vennünk. Három gyors ajánlást szeretnék megfogalmazni a bizottság, illetve az Ekofőbizottság szorosan nyomon követi egy helyszíni csapatra támaszkodva a helyzet alakulását. És szeretnénk maximális vészhelyzeti üzemmódban segíteni. Hármas szinten dolgozunk, ez a szakmai kifejezés. Tehát a tapasztalt humanitárius segítségnyújtó csapat ott van a helyszínen, és mindent megtesz. Minden fórumon felhívjuk a helyzetre a figyelmet, a humanitárius résztvevőket szeretnénk a katonai, illetve politikai oldaltól külön választottan kezelni. Köszönöm szépen! És most megadám a szót a Devko kollégámnak. Ő az Dél-Szudánért felelős egységvezetője. Szeretném, hogy segítenének az idő korlátaink betartásában. Hemel úrat kell meghallgatnunk, aztán önt, és aztán dekázer asszonynak eh, távoznia kell. Lehet, hogy addig nem is végzünk. Sokat szeretne beszélni, vagy pedig csak nagyon célzottan. Nagyon röviden meg tudom tenni elnézést, hogy eh, nem szóltam előre. Sok minden elhangzott már. Én csak arról szeretnék beszélni, hogy saját magunkkal is szembe kell néznünk a lelkismeretünkkel, hogy hol követtünk el hibákat, de Kazer asszony két hónappal ezelőtt egy optimistább jelentést készített, és a partnereinkkel felülvizsgáltuk a helyzetet az úgynevezett New Deal folyamat felülvizsgálatában. Meg kell vizsgálnunk, hogy hol nem figyeltük előképpen a fejleményeket. Isabel beszélt már a politikai vonatkozásokról. A programunk, a programunk tartalmaz eh, még le nem szerződött forrásokat is, és természetesen örülnénk, hogyha teljes körben átvizsgálnánk eh, a tevékenységünket. Ezt a felülvizsgálatot már megkezdtük a civil szervezetekkel, a programokat végrehajtó szervezetekkel, Ennél is fontosabb, hogy felvettük a kapcsolatot a legfontosabb fejlesztési partnerekkel, a USAID-del és a DEFIT-tel, hogy megállapodásra jussunk közép-hosszú távú stratégiával kapcsolatosan, illetve rövid és középtávú stratégiával kapcsolatosan, hogy milyen feltételek között tudunk visszatérni a helyszínre. Pides asszonynal teljesen egyetértek, hogy 10-20 évvel visszaveti a helyzetet az, ami a közelmúltban történt. A felvizsgálat folyamatában a korábbi fejlesztési erőfeszítéseinkből levonjuk a tanulságokat, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy támogassuk a békétetést, a felek közelítését. Ennyivel szerettem volna kiegészíteni az elhangzottakat, mást is tudnék mondani, de kifutottunk az időből. Köszönöm, most Hemer urat hallgatjuk meg, aki az EU különképviselőjének az hivatalát képviseli, ők Afrika szarvában vannak jelen. Köszönöm szépen, elnök asszony. Röviden szeretnék szólni. Tudom, hogy szorít minket az idő. A külügyi szolgálat, az ECO és az EFCO képviselői már felvázolták a legfontosabb kérdéseket, olyan dilemmák, ilyen dilemmákkal állunk szemben, amikor a reakciónkat szeretnénk meghatározni. Izabel is elmondta, hogy a Dél-Szudánnal kapcsolatos vita megindulása már biztató jelzés. Hat héttel ezelőtt arról volt szó, hogy a Dél-Szudánnal kapcsolatos eszmecsere kezd kimerülni, és most egy nagyon súlyos válság alakult ki, és így megint az érdeklődés keresztüzébe került Dél-Szudán. Ami az EU külön képviselőjét illeti, Afrika szarvában, ami Szudán és Dél-Szudán területe, mindannyian sajnálatosnak tartjuk, hogy Rosalind Marsden elhagyta hivatalát október 31-én. Én része voltam az ő csapatának. Az Európai Parlament akkor azok közé tartozott, akik elismerték az ő munkáját. Egyébként kiváló munkát végzett, úgyhogy minden elismerést meg is érdemel. És amikor Rosalind Marston mandátuma lejárt, és a feladatait Alexander Rondos átvette, az EU azt ígérte, hogy ennek nem lesz az az ára, hogy az EU kivonul eh, ebből a folyamatból, és az EU intézményei közösen megtartották ezt az ígéretet. Alexander Rondos eh, együttműködésben dolgozik a DEFCO-val, az ECO-val, az eh, külügyi szolgálattal, illetve a régió szervezeteivel folyamatosan jelen vannak a helyszínen, Dzsubába is elutazott, folyamatosan jelen van adizban a fegyverszüneti tárgyalások most folyamatban vannak, nem béketárgyalások sajnos. Az régió szereplőivel, nemzetközi küldöttekkel is egyeztetnek, tehát mindent megtesznek a helyzet rendezése érdekében. és úgy gondolom, hogy hathatós munkát végeztek az eddigiekben is. Az igat egyre fontosabb szintere a párbeszédnek Etiópia és Uganda is közvetítő szerepet vállalnak. Szudánban jelen van északi szomszédja Uganda is katonai jelenléttel is bír, és az, hogy az EU külön képviselő jelen van regionális mandátummal, kiderült, hogy ez nagyon előnyös eszköz a dél-szudáni válság kapcsán is. Tudom, hogy kifutottam az időből, úgyhogy ennél többet most nem is mondok. Köszönöm szépen, Himer úr. Most Veronik. Merci, Madame la Présidente. Nagyon szépen köszönöm, elnök asszony. Nagyon nagy nehézségembe került az, hogy meggyőzzem az Európai Parlamentet arról, hogy a kikiáltott függetlensége után végre egy határozatot, egy állásfoglalást fogalmazzunk meg, mert valóban nem sok mindenkit érdekel ez itt nálunk, de azt észlelem, hogy mindennek ellenére mégis ebben a teremben sok mindent szervezünk, de kevesebben vagyunk, mint amennyien voltak az imént Oroszország meghallgatása kapcsán. Ez nem kritika, mert hogy vannak itt képviselő kollégák, kollega nők, de ez jelzi ugyanakkor azt, hogy mennyire nehéz a számunkra az, hogy meggyőzzük ö, ö, a, kollégánkat, meg mindenkit arról, hogy mennyire fontos országról van szó, hogy Afrika szarva esetében is, Afrika egészében figyelem, egészét is figyelembe véve, mennyire fontos témáról van szó. Tehát itt vannak hiányzó láncszemek, hogy a dolog működjön. Először is mit is szerették mondani? Tisztelt Uram, azt szeretném mondani, hogy lehet, hogy tévedek, és kérem, akkor a javítsanak kifejteni azt, hogy többek között. Szóval az az érzésem, hogy akkor, amikor decemberben elkészítettem a jelentést, ugye felvettem a kapcsolatot számos embert, a bizottságnál Vicsozasszonyt, és mindazon személyeket, akiket meg tudtunk keresni, mindenki tudatában volt annak, mint hogy jól ismertük az országot már korábbiakról is, tehát mindannyian tudtuk azt, hogy nagyon-nagyon törékeny országról van szó, ami hát teljesen érthető a 2011-es függetlenség óta, és azt is tudtuk, hogy az ország, a kormány nagyon nagy mértékben korrupt, és hát világos volt az, hogy hát a, az önkény irányába mozdult el az elnök, hírelnök, aki már a kezetek óta ki volt téve ennek az ilyenfajta felépés veszélyének, és nem egy inkluzív, nem egy befogadó álláspontot képviselt. De most nagyon fontos tényezőkről van szó, etnikai tényezőkről, gazdasági tényezőkről, illetve a sokszínűségnek a hiánya a gazdaságnak, tehát egy lábon áll a gazdaság, hogy így fogalmazzak. Tehát tudjuk azt, hogy milyen fajta hát részesedése volt az ország e, függetlenségének, illetve hát, hogy nagyon kevesen élvezték az ország függetlenséget. Mindezt tudtuk, de az volt az érzésünk minden ismertek ellenére, hogy egyfajta ifjúsági, egy fiatalkori betegségekről van szó, gyermekkori betegségekről, hogy úgy fogalmazzak, és hát gyakorlatilag a nemzetközi közösség valamennyi erőfeszítése most azt fogja segíteni, hogy ezek a gyermekkori betegségek eltűnnek, csökkennek, és aztán megszűnnek, és hát tudjuk majd finanszírozni az infrastruktúrák fejlesztését, és így tovább, és így tovább. Tehát a jelentésüket decemberben, vagy ennek a fényében fogalmaz, fogalmaztuk meg, vagy pedig azt tudtuk mondani, hogy a dolgok ugye rosszul mennek, vagy az, hogy jól mennek, és még jobban fognak majd a jövőben menni. E második melle, dolog megközelítés mellett tettük rá a garas végezetül, és hát azt észleltem, azt észleltük, hogy az elnöknek a kormányzási stílus, a korrupció Szelva Kírnek a fellépése ő nagyon sok mindent is fed, és azt hiszem ugyanakkor mind a kettő megközelítésben volt igazság. És hát arra lenne szükség, hogy megérthessem, Péter, az, hogy segítsen nekem ebben, miben tévedtünk, mi eredményezte azt, hogy minden területen tévedtünk, talán nem eléggé domborítottuk ki a lakosság, a népnek a pozícióját, nem eléggé segítettük a dél-szudáni népet, és nem ö, ö, vettük figyelembe ö, azt, hogy hatalmas volt a nemzetközi ö, támogatás, segélyezés, ki, ki nyilván a saját érdeket is követte, de mégis ez nem hozta meg a kellő eredményt. Miért? Miért és hogyan történt mindez. Mert akkor, amikor megvizsgáljuk a programjaikat, azokat a programokat, amelyeket elképzeltünk annak idején, megálmadtunk, és aztán elindítottunk, akkor, jó, lehet most távol vagyok már ettől az országtól, de akkor és sokat fordultam ott meg, és hát arra gondoltunk, hogy az ottani lakosságnak kedvezzenek ezek a nemzetközi programok. Márpedig az az érzésünk, hogy akkor, amikor elindítunk egy dolgot, fejlesztés területén, vagy stabilizációs kérdésekben, államépítésben. Tehát akkor, amikor a különböző fejlesztési programokat indítottuk, az oktatás területén, az infrastruktúrák fejlesztése témájában, intézmények megépít, megerősítése tekintetében, a transzparencia biztosítása céljában, és így tovább, és így tovább. Tehát talán ezeknél nem építettünk ki kellő ellenőrzési rendszereket, kellő átláthatóságát és kellő kordát. De hát, mint mondottam az imént, hát ez egy új keletű, független ország. És hát felteszem a kérdést mindenki számára. Lehet, hogy tévedtünk. Valóban. De ha ez így is van, akkor mit is kellett volna tennünk, teszem fel a kérdést. Mi ellenőrként, vagy képviselőként, el is a tehát mi képviselőnként arra vagyunk hivatottak, hogy ellenőrizzük, hogy az Európai Unió közpénzeit hogyan fejlett hogyan használják fel a fejlesztés céljából. Márpedig még akkor is, hogyha voltak korrupciós esetek, és ezekről tudomást szereztünk, nekem az az érzésem még most is, hogy nem tévedtünk az alap megközelítésünkben, az alap politikánkban. De ugyanakkor vannak egyéb hibák, persze. És az az érzésem, hogy valóban és ez elhangzott, nem csak hatalmi erők összetűzéséről van szó, nem csak belső érdekfeszítségekről van szó, lázadóknak a felépéséről, egyfajta pluralizmusnak a keretében, de mindannyian tudjuk, hogy rendkívül bonyolult kontextusban zajlott mindez, egy lázadó erő ugye elkezdett úgymond forradalmat végezni, és aztán hatalomra kívánt feltenni, de nagyon nehéz egy időben kezelni ezt, illetve a politikai mozgalmakat, tehát a Kérdésem az, hogy teljesen tévedtünk? Teljesen tévedtünk a politikai megkezdetésben? Vagy túlságosan szűk volt az időkeret? Vagy lehetett volna-e ilyen rövid idő lefuttával nem ilyen eredményre jutni. És attól, hogy minden rosszra fordul, azért nem lennék túlságosan kategórikus a kérdés megválaszolásában, de nagyon érdekel az, hogy mit is mondanak erről, mert egy dolog, hogy az ember legyen önkritikus, de hát az elemzése is szükség van, ez az egyik dolog. És még egy pici dolog, hogy elnézést, kicsit hosszú voltam, de még lenne egy második felvetésem. Nem hallottam semmit arról, hogy Észak-Szudán hogyan ö, nyilvánul meg, és Basír hogy, hogy ö, nem használja ki ezt a helyzetet azért, hogy újabb előnyökre tegyen szert a délieknek a rovására. Most csendben marad, mozdulatlan marad, vagy pedig előbb udóbb fel fog lépni? Ezért ez egy kockázati tényező szerintem. Nem is tudom, hogy kinek tettem fel a kérdést, de mégis megfogalmaztam. E Van-e más képviselő, aki hozzá szeretne szólni? Csipur? Azt gondolom, hogy De Kaiser asszony elmondta a lényeget. Kimondta azt az érzést, ami sokunkban bújkál Észak-Afrika, illetve Dél-Szudán ügyeinek a, az elemzése során. Sőt, Kelet-Európában is hasonló dolgok fordulnak elő. Manapság Ukrajnáról szót eltettünk már. Mindenhol csalódást keltő fejlemények adódnak. A kérdés az, hogy mondjunk-e a céljainkról, vagy folytassuk elszántan a küldetésünket. És az a probléma, hogy nincs ott olyan intézmény, nincs civil társadalom, amely valamit tehetne a dolgok érdekében. Csak a függetlenek, eh, pontosabban csak a függetlenség eh, lebeg a szemük előtt. Ez egy szeparatista mozgalom, amely célú tűzte ki a függetlenséget. Ez egy függetlenségi háború volt, egy önmagában vett lárpúrlár cél, és nem fogalmazta meg, hogy hosszú távon mi legyen a sorsa Dél-Szudánnak nem gondolkodtak el azon, hogy a gyenge gazdaság milyen problémákat okozhat majd. A humanitárius segítségnyújtás fontos, a lengyel erők is részt vesznek, de nem elég csak a segítség, infrastruktúrát kell építeni, kutakat kell ásni, élelmiszerellátást kell biztosítani, gyógyszereket kell szállítani, de még ez sem elég, és ez sem a megfelelő megoldás, hiszen a biztonság hiány az alap probléma. A lakosság nem érzi magát biztonságban. Folyamatos félelemben él, életveszélyben. És folyamatosan veszélyben is forog az emberek élete. Természetesen a probléma mértéke változó, régiófüggő. Tehát ezzel az alapproblémával is szembe kell nézni, amikor a jövőbeni feladatainkról beszélünk. Az európai szakpolitikai korszerűsítésre vonatkozó jelentés, illetve a demokratikus folyamatnak a leírása, ennek a támogatás egy komoly kérdőjel. Az arab tavasz, illetve forradalmak nyorán, nyomán úgy gondoltuk, hogy javul majd a helyzet, illetve könnyebb lesz a munka, mert kialakul a stabilitás, a mechanizmusok kiépülnek. Itt is csalódnunk kellett. Általános csalódottság vett rajtunk erőt. Érdekelne meghívott vendégenk véleménye, hogy Önök szerint mit tehetünk? Hatékonyan, eredményesen. Az elsődleges feladat az lenne, hogy véget vessünk a konfliktusnak. Mert hogyha konfliktus helyzetben valaki segítséget szeretne nyújtani, a biztonság hiánya miatt ez is lehetetlen. Elnök, köszönöm, nem látok más hozzászólásra emelkedő eh, kezet, de mégis Verzsia asszony. Nem szeretnék csendbe maradni, nem szoktam soha csendben maradni máskülönben az ilyen témáknál, nem is azt kellene mondani, hogy érintett vagyok, ez nem lenne kellő megfogalmazás, de azt gondolom, hogy úgy túlságosan könnyű lenne, könnyű megoldás lenne az, hogy mindenki azt mondja, hogy tévedtünk, és hát megkönnyítettük a délnek, a délszudánnak az a a függetlenségét, és hát nincs ottan kellő demokratikus erő. Hát ne feledkezzünk meg arról, hogy hát diktatúrában élte ez az ország éveken, évtizedeken keresztül, és ott van még Álbási is. Szóval olyan felelősségről van szó, amely hatalmas az egész régióban, és a nyugati ugye, nagyhatalmak részéről ebben a régióban is nagyon nagy a a felelősség. Az egyesek megkönnyítették a függetlenséget, de nem kellő módon, túlságosan gyors eljárásban, átgondolatlanul, tehát azt hiszem, hogy nem, nincs szükség arra, hogy most a nagy könnyeket fakasszunk, másról van szó. És hát utalt mondjam arra, hogy mi történt a, válság, a jelenlegi válság előtt. Persze, hogy rengeteg gyökere van, távoli történelmi gyökere van mindennek. Nem is tudom, hogy ki mondta a teremben az imént azt, hogy ugye Észak-Szudán hogyan is lép fel. Hát ugye Al-Bashir a természetes szövetséges ahhoz, hogy vagy lenne a szövetséges ahhoz, hogy a demokráciahoz eljusson Dél-Szudán. Hát nem, ez gúnyt lenne üzni, ez gúnyüzés lenne, hogyha így fogalmaznák, ha így gondolkodnánk gondolkodnánk. Hát elég azt mondani, elég most már azt mondani, hogy nincs civil társadalom ebben az országban. A civil társadalmat legyilkolják, egyszerűen legyilkolják ezen országokban, és mindaddig, ameddig nem nyitjuk ki a szemünket a korrupcióról, nem veszünk tudomást, hogy, hogy miközben erről is beszélt Veronik, tehát addig, ameddig azt látjuk, hogy a korrupció révén eltűnnek a támogatások, egy fillérnyi nem jut el oda. Igen, igen, persze, legyek, legyünk önkritikusak, de mutassunk rá a többi szereplőre is. képe ez az, amikor kis projektek, mini projektek, amelyeken rendkívül kisköltségűek, fantasztikus eredményt hoznak, miközben a kormány óriási összegeket kap, ö, ö, és semmire nem szolgál az a támogatás, amelyet nyújtunk nekik. Tehát az EU-s támogatásokat át kell irányítani, és el kell jutnunk oda, hogy a lakosságnak a javát szolgálják ezek a támogatások. And Köszönöm szépen. Péter asszony, kérem válaszoljon, de röviden. Tudom, hogy ez nehéz lesz, de nincs túl sok időn. Köszönöm szépen, megpróbálom röviden megtenni ezt. Valóban nem minden volt tévedés az oktatásba való befektetés, amit ön is említett, olyas valami, amire szükség volt, és nem volt felesleges erőfeszítés, bármi történt is azóta. Valaki említette a biztonsági kérdést, és ez valóban probléma. Számomra kulcs fontosságú szempont ez. Dél-Szudánban és más országokban is a biztonság általában a kormánynak a saját biztonságát jelenti, a saját családjuk biztonságát, vagy azt, hogy hivatalban maradhatnak, de nem a nép biztonságát. És tudom, hogy megpróbálják reformálni a biztonsági szektor, de ez még nem a megfelelő megoldás és úgy látom, hogy nincsenek túl biztató jelek. Én nem a magam tevékenységét szeretném fényezni, de tapasztalataim vannak. 2001-ben már Darfurral kapcsolatosan is korai jelzéseket próbáltunk adni, riasztásokat, mindenki azt mondta, hogy nincsen ezzel probléma, és aztán láttuk, hogy mi történt. De előre is tudtuk ezt jelezni. 2010-11-ben jeleztük, hogy Bruneiban konfliktus készülődik, senki nem akart ránk figyelni, más volt akkor fontos. Akár a tavalyi szudáni konferencián és említettük, a civil társadalom jelezte, hogy katasztrófa készülődik. Sok mindenkit megkerestem, és mindenki azt mondta, hogy bolond vagyok, csak a sötét oldalt látom, és sokan azt mondták, hogy ön az egyetlen, aki erre figyelmeztet minket. Vannak korai figyelmeztető jelek, de nincsen korai reakció. Nem akarom vádolni a nemzetközi közösséget a fejleményekért való felelősséggel, ez gyakorlatilag belföldi folyamatoknak az eredménye, nagy rész legalábbis. Nagyon sok politikai szereplő felelőtlenül járt el, az ország belpolitikai erőiről beszélek minden oldalon. De azért bizonyos kérdéseket fel kell tennünk magunknak, és nem szabad arról sem megfeledkeznem, azt hiszem, hogy ön említette a menekült helyzetet. Dél-Szudánban, eh, Dél-Kodabánból érkeztek ezek eh, a menekültek. És most eh, ettől a konfliktustól elvonja a Szél-Szudán, Dél-Szudán a figyelmet. 2011 óta gyakorlatilag hullanak az emberek, mint a legyek, hogy így fejezzem ki magam. Úgyhogy itt is sok tennivaló, ma, tennivaló van még hangsúlyoznám azt, hogy az is fontos, amit ön mondott, Dél-Szudán elnöke megpróbál azok ellen fellépni, akik védik a, az áldozatokat. Nem csak az ön által említett szervezetről van szó, hanem más civil szervezetekről, és ebben meg kell állítani az elnököt, hiszen olyan szervezetekről beszélünk, akik az áldozatokat próbálják védeni. Ez olyasmi, aminek véget kell vetnünk. Sok mindent lehetne még mondani, de tudom, hogy korlátozott az időnk, és köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetünk erről a témáról. Köszönöm Péter asszony, és köszönöm, hogy felhívta ezekre a jelenségekre a figyelmünket. Úgy gondolom, nagyon érdekes vita volt ez, és nagyon gondolatébresztő, mindenki tanult belőle. És sajnos azt nagy biztonsággal megjósolhatom, hogy még a jelenlegi ciklusra nem vissza kell térnünk Dél-Szudán helyzetére annyira aggasztó ez a helyzet. Tudom, hogy de Kaiser asszonynak eh, távoznia kell, hiszen a vonatot el kell érnie. Mi pedig eh, Mi pedig eh, a tunéziai és egyiptomi emberi jogi helyzetről hallgatunk majd meg egy beszámolót a legújabb fejleményekről. Úgy tudom, hogy új alkotmányt fogadnak el, de majd meghallgatjuk a külügyi, képvisel, külügyi szolgálat beszámolóját. Tunéziával kapcsolatosan nagyon biztatónak tartom, hogy a nemek közötti egyenlőséget garantálni kívánják. Egy évvel ezelőtt ez még kérdéses volt, és úgy gondolom, hogy az igazságügyi szervezet függetlensége, a bíróságok függetlensége is fontos előrelépés. Tunéziában az éle, a halál büntetés lehetősége még mindig alkotmányba van foglalva, tehát most hallgassuk meg a külügyi szolgálat részéről Stefan Nehatjét, aki Tunéziáról fog beszélni, és utána kérdésekre válaszol. Tessék! Köszönöm szépen, elnök asszony! Remélem, hogy franciául is beszélhetek ehhez a prezentációhoz. French you can... Hogy csak az lenne gond, hogyha arabul beszélne, mondja az elnök, de franciául megengedett valóban akkor nagyon örömmel ezt megteszem, röviden fogom ezt megtenni. Éberen figyeljük az LKS részéről a tunéziai eseményeket, az alapvető jogoknak az érvényesülését, az emberi jogok és a nők jogainak az érvényesülését, csak úgy, mint a civil szervezetek jogainak a meglétét. Az alkotmányos előrelépések rendkívül fontosak Tunézia életében, és napi sűrűséges, sőt adott esetben óráról órára figyeljük azt, hogy az alkotmányozó nemzetgyűlés milyen tevékenységet végez. Az alkotmány. Némi reményt táplálhat bennünk, és látjuk azt, hogy kialakulóban van egy átépítése az intézményeknek, átalakulása az intézményeknek, az alaptörvénynek a segítségével, amely alkotmányként szolgál Tunéziában. Egy olyan országról van szó, amely ugye nagyon sokáig Ben Ali elnöksége alatt működött, és egy olyan periódusról van tehát szó, olyan évtizedekről, amelyben az alapjogokat nem igazán tartották be. Ami pedig az alkotmányos munkálatokat illeti. Hol is tartunk jelenleg? A legfrissebb információk azt mutatják, hogy a 146 cikk közül, amelyek ugye napi renden szerepelnek, amelyek beterveztettek a 2013-as változatban, és amelyet átadtak az Európa Tanácsnak, illetve a Velencei Bizottságnak. Nos, ezekből 140, 140 már jóváhagyásra került, de ugyanakkor a tunéziai képviselők kb. 15 cikket átírtak, ugyanis az volt az érzésük, hogy a frakcióknak, illetve a egyházi vallási mozgalmaknak, hogy a sárja rendelkezését be kell építeni, és korlátozásokat kell előirányozni azon alkotmány szövegben, amelynek a különböző passzusait majd már jóvá hagyták. Ha ez törekvésről volt, amely ugyanakkor nem járt sikerrel, és ezzel együtt nagyon ébereknek kell lennünk, még, még nem lett véglegesítve az alkotmány teljes szövege, úgyhogy nagyon éberen figyeljük cikkpontról cikkpontra az átírásokat, a módosításokat adott esetében, de az Európa Tanács, a Ferencei Bizottság már júliusban a tavaly évben, akkor, amíg egy előzetes első jelentést tett közzé, Nos, akkor azt állapították meg, hogy nagyon bátorító fejleményeket könyvelhetnek el. Az alkotmányozók nagyon pozitív tartalmú alkotmányt alakítanak ki, többek között a 45-ös cikknek a tekintetében a nők jogáról rendelkezően. Azt olvasom a tunéziai sajtóban, hogy adott esetben még a paritásról is rendelkeznek bizonyos esetekben. Ezt meg kell vizsgálnunk még közelebbről, de nagyon komoly fejleményről van szó. A nőknek a jogai nagyon nagy mértékben, e, e, e, tehát elismerik a szabálytervezetben, az alkotmánytervezetben, csak úgy, mint a gyermekjogokat, és még egy sor egyéb alapelvet, amelyek rendkívül fontosak. Ezek a kettes fejezetben szerepelnek a 20-as cikktől a 48-as cikkig terjedően az alkotmány tervezetben. A 20-as cikk például arról rendelkezik, hogy ugyanazon jogok és kötelezettségek terhelik, illetve áll a rendelkezésre valamennyi állampolgárnak korlátozás nélkül egyenlóság nyilvánul meg. Úgy tűnik, hogy ez egy első jelentős előrelépés azért, hogy a demokráciájának, demokráciának új alapja legyen Tunéziában, és ez egy előfeltétel továbbá ahhoz, hogy új választásokat lehessen megszervezni, reméljük 2014-ben, és reméljük azt is, hogy ez majd lehetővé teszi azt, hogy az intézmények átalakuljanak, átláthatóbbak, legyenek a tevékenységek, legitimebbek legyenek, mint ahogy ez a korábbiakban volt. Ami pedig az igazságszolgáltatási rendszert illeti, hagy jelezzem, hogy az a fejezet, amely az igazság szolgáltatással foglalkozik, ez egy rendkívül jelentős fejezet természetesen. Nos, ezzel is már foglalkoztak a képviselők, és a különböző jogászok és bírák, ügyészek az aggodalmaikat fejezték ki tunéziai állampolgásokkal, ezeket meghallatta az elnökük, és az észrevételeiket, a kritikus észrevételeket figyelembe vették az utóbbi napokban többek között, és így van ez a ö, a legfelsőbb bírósági tanácsnak a függetlenségéről van szó itt, a tanácsnak az összetételéről, a tagjainak a kiválasztásáról. Nagyon lényeges tehát mindez. Tunézia prioritás jelent a számunkra, nyomon követjük, ugyanúgy, mint az ideglenes ideg, igazságszolgáltatási tevékenységet is. Ismétlen, most ott tartunk hogy ebben a pillanatban, amikor most önökhöz szólok, még nem került megszavazásra az alkotmány, az alkotmányozók továbbra is dolgoznak, 15 óra 30-kor a mai napon ezben újra folytatták a munkájukat, úgyhogy rendkívül intenzív munka folyik, és ezt mi nagyon intenzíven követjük nyomon, reméljük, hogy a lehető leghamarabb jóvá fogják hagyni, megszavazzák az alkotmányt, és felállhat egy új kormány, szintén minél előbb, és úgy gondoljuk, úgy véljük, hogy talán már január 25-ére ez be, meg, bekövetkezhet, ugyanis ez az a dátum, amely határidőként szerepel a mini alkotmány tekintetében, és a kinevezett, ö, hát az el, ö, a, ugye a pályázó miniszterelnök valóban kinevezhesse a kormányát, illetve felállhasson az alkotmányozó, az alkot, a felállhasson a parlament. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy amennyiben kettő harmada a képviselőknek jóvá hagyja ö, az alkotmánytervezetet, akkor ö, még arra is sor kerülhet, hogy népszavazás legyen, ami persze még tovább hosszabbítja a folyamatot, egy biztos, hogy ö, akár csak a korábbi hónapokban a tunéziaiak nagyon-nagyon felelősen lépjenek fel, ne az agresszív fellépésnek az útját, az erősak útját válaszák, úgy, ahogy egyes országok tették ezt, hanem a társadalmi párbeszédnek az útját, a politikai megoldásoknak a megoldását. Ez lehet alapvető fontosságú, úgy vélem. Amennyiben pedig konkrét kérdéseik vannak, természetesen állok a rendelkezésükre. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Háti úr. Verzsi asszonynak kérdései vannak, nekem is, de átom a szót. Nincs kérdésem, mindössze köszönetet szeretnék mondani ezért a prezentációért. Nagyon nagy mértékben osztom ezeket a nézeteket. Én rendszeresen megfordulok Tunéziában és a barátaimmal találkozom ott, és hát amióta ugye elindultak a munkálatok, hát sok mindent láttunk, voltak remények, hiú remények, és azt hiszem december elején jártam utoljára Tunéziában, akkor a civil társadalom képviselővel találkoztam, akkor teljesen elkeseredettek voltak. Az volt az, amikor ugye meg próbáltok, hogy is hívják őket, most hirtelen kiesett a fejemből, elnézést mondja a asszony, de hát tudom, hogy, vagy tudják önök, hogy kire gondolok, tehát a civil társadalom képviselői teljesen elkeseredettek voltak, de úgy gondolom, hogy most van valami szellő, ami pozitív, de azért aggodalmaim is vannak, talán ezt osztja ön, nevezetesen egy sor cikk tekintetében, hát átírják, visszaírják, visszateszik, kiveszik belőle a dolgokat, de hát reméljük, reméljük ezzel együtt, hogy a lehető leggyorsabban jóvá hagyják az alkotmányt. Ha népszavazásra menne az alkotmánytervezet, engem ez nem zavarna, nem aggódnék emiatt. Úgy gondolom, hogy fontos, sőt, teljesen természetes az, hogy egy olyan periódus, sőt periódus sorozatok után, amelyeket megértek a tunéziak az utóbbi három év is többek között, a reménység és a reménységnek a visszaesése, hát én ott voltam a választásoknál, és hát láttam azt a hatalmas örömet, amelyel szavaztak a tunéziak, úgyhogy úgy gondolom, hogy a népszavazás, amelyen megszavaznák az alkotmány, egy olyan örömpillanat lehet, amelytől nem szabad őket megfosztani, de ugyan utána nagyon gyorsan le kell, hogy be kell, hogy következzenek a legjobb feltételek között a parlamenti választások. És hát persze nagyon sok vita volt az új választói testület tel kapcsolatosan, és hát különböző vádak és hamis vádak is megfogalmazoltak, de úgy tűnik, hogy mintha konszenzus alakult volna ki e témában is, a lehető legjobb dolog pedig az lenne, hogy az intézmények felálljanak, működjenek, és hát túlságosan hosszú volt ez az átmeti szakasz, éppen ezért a remény ismételten visszatérőben van Tunéziában, ezt csak üdvözölhetjük, üdvözlöm jó magam is, és úgy gondolom, hogy ez megerősíti, megtámogatja a jázmint forradalom akkor született reménységeket, úgyhogy egyelőre minden most jól megy, még akkor is, hogyha pici és némi aggodalom még a jövőben ehhez hozzájöhet. Um, Három kérdést szeretnék feltenni. Ön is említette, hogy folyik a vita a különböző cikkekről, az alkotmány különböző cikkeiről. Az én információim szerint a vallásról szóló cikkben az iszlamista oldal igyekszik még mindig újra indítani az egyeztetéseket. Tudnak erről valamit? Mennyire sikeres ez a törekvés? Aztán a második kérdésem, hogy kétharmados többség kell a parlamentben az elfogadáshoz. Mennyire valószínű ez? Mert amennyiben nem lesz kétharmad, akkor jön a népszavazás. Aztán hozzánk kapcsolódó kérdés, a harmadik. Az Intában a Tunéziának folyosítandó 250 milliós makrofinanszírozási támogatás szerepel a napirenden. Amennyiben az emberi jogokat kellően figyelembe vevő jó alkotmányt léptetnek életbe, akkor erre számíthatnak. Illetve, hogyha átlátható, tisztességes választásokat tartanak. Kihagytam valamit? Akkor, nem, akkor várom a választ. Igen, hagyj válaszoljak röviden. A hatos cikkre utalt ön az első kérdésében, elnök asszony. Ez a szabad lelkismereti szabadsággal foglalkozó cikk, talán hagyj emlékeztesek arra, ez talán hasznos, hogy mi is van ebben, az utolsó változatot tudom felolvasni a hatos cikkeiből. Az állam garantálja a vallás szabadságát, garantálja a lelkismereti szabadságot és a hit szabadságát, csak úgy, mint a szabad vallásgyakorlást. A szentségeknek a garantálja, garantálja az e, vallásgyakorlásnak a helyeit, és bármiféle részrehajló megközelést elvetett témában. Néhány nappal ezelőtt, talán két héttel ezelőtt a tekfírt kívánták megtiltani, a tekfír pedig nem más, mint egy elítélése minden olyan cselekménynek, amely nem kellő respektussal ö, ö, nyilvánul meg egy nem hívő személynek. Ezt megtiltották, megtiltják. Tehát többféle formában lehet ezt kifejteni, lefordítani, de ö, mindez abba az irányba mutat, amelyet nagyon pozitívnak kell, hogy minősítsünk. A Velencei Bizottság emlékeztetnék arra, a bölcseknek a tanácsa, ugye rendkívül illetékes a témában, és azt állapította meg, hogy mind a preambulumban, mind pedig az alkotmány első cikkeiben, akkor amikor kijelenti az alkotmányhoz az iszlám, az államvállás, akkor megállapítást tesznek. Nem egy hitvallás fogalmaz az alkotmány, hanem egy megállapítást eszközöl, és ilyen fellelhető más országok alkotmányában is. Na most a kucabi napokban figyelembe véve az, hogy milyen fajta tüntetések voltak még az alkotmányozó tanácsak az, elnök, az épület ellen, egyes radikális iszmálisták nyilvánultak meg, immámok is, Szóval ők azt eh, kívánták, hogy eh, az új módosítókkal az utóbbi napokban eh, felülvizsgálják a korábbi megfogalmazásokat, és a sárjá kerüljön be a szövegbe, mégpedig a preambulumba, illetve kerüljön be a egy sor tiltás, ugye bármiféle olyan megnyilvánulás, amely a vallás ellenes lenne, az legyen büntetendő. Ezek a próbálkozások az legfrissebb információim szerint kudarcra voltak ítélve beszélve, legalábbis ez iráig és éppen ezért ö, vagyunk optimisták, de észszerűen ö, mértékkel optimisták. Én, mint mondottam, minden nap figyelem azt, hogy hol tartanak a viták az alkotmányozott gyűlésben, és egyes radikális képviselők olyan nyilatkozatokat tettek, amelyek kollektív felháborodást váltottak ki az alkotmányozott gyűlésben, és Erdát eh, eh, pártot is tulajdonképpen, eh, a párt is elítélte ezeket, tehát továbbra is ö, optimisták vagyunk, de, de rendkívül éberek maradunk, azaz messze menően odafigyelünk minden egyes szóhasználatra, minden egyes szóváltoztatásra, a kulcs cikkelyek tekintetében, különösen a 6 cikk tekintetében, a 38-as cikk tekintetében, amely az oktatásról szól is módosításokat akartak eszközölni az arab nyelvnek a beépítésével, és így tovább. Ezt is aztán az alkotmányozók elvetették, de voltak ilyen próbálkozások. És ezen kívül szeretném, most, szeretnék most utalni a második kérdésére, a kétharmados többségnek a témájára. 217 alkotmányozó képviselő dolgozik, és átlagban a részvételi arány a plenáris üléseken, akkor, amikor alkotmányoznak, szóval a részvételi arány olyan, hogy 150 és 180, 190 képviselő van jelen a teremben. Tehát ez azt jelenti, hogy a házszabály szerint ugye a két tehát 110 volt a részvevőknek az aránya ahhoz, hogy meglegyen a kétharmados többség, és hát ez, ez megvolt. Na most ugyanakkor nem vagyok én egy olyan alkotmány szakértő, aki képes lenne megfogalmazni azt, hogy pontosan hány, száz, hány szavazatra van szükség ahhoz, hogy az alkotmány jóváhagyásra kerüljön. De ez idáig azt láttuk, hogy az alkotmányozó gyűlésnek a munkája újraindult január 3-ával és 18-án 180 cikk már jóváhagyásra került ebben a körben. Megdöbbentő, hogy milyen sebességgel haladnak, de ezt lát, azt látni kell, hogy mindezt több hónapnyi, nagyon sok hónapnyi munka előzte meg az úgynevezett kompromisszumos bizottságnak a tevékenységének tudható mindezbe, amely rendkívül fontos szerepet töltött be, és amely előkészítette az, készítette az úgynevezett konszenzuális módosítókat, a kompromisszumokat, és, és sikerült nekik eh, el is ki is iktatni azon módosítókat, amelyek teljesen elfogadhatatlanok voltak. És még azt mondanám, hogy volt egy egyfajta fegyelem, amely érvényesült a képviselők között, és lehetővé tette azt, hogy a dolgok félre menjenek. És a mi első értékelésünknek a keretében azt tudom mondani, hogy az ellenzéki képviselők, ők maguk is aránylag nyugodtak voltak, higgadtak voltak, mert látták, hogy az Enrada csoport, a többséget képviselő ugye, frakció betartotta a, a, a különböző munkamódszereket, a konszenzusos megközelítést, a konszenzusos módosítókat, és ettől alakulhatott ki egyfajta konszenzus, úgyhogy aránylag, aránylag relatíve optimista vagyok, is persze, ahogy mondják, és ö, de tény is való, ez a kétharmados többség még nincs meg, úgyhogy mindenképpen aktívnak, mobilizáltnak kell lenni. Ami pedig a makrofinanciális kérdést illeti, itt is látni kell a szövegkörnyezetet. Szóval Tunézia beterjesztett egy makrofinanciális kérelmet szeptemberben történt 2013-ban, Rén biztoshoz írták ezt a levelet, ugye, aki a pénzügyi és gazdasági kérdésekre felelős a bizottságban. Egy olyan támogatásról van szó, amely a kormányprogramot hivatott támogatni, erről viták voltak, intenzív viták voltak már áprilisban azért, hogy aztán májusban véglegesíteni lehessen, illetve formába önteni az IMF-nek az együttműködésével, és hozzá kötni ezt különböző reformokhoz, gazdaságiakhoz és, és adó ügyeket, és 1,7 milliárdos összegről van szó. A makrofinanciális támogatás az uniónak természetesen objektív kritériumokon alapul, tehát egy gazdaság és pénzügyi megállapodásnak a keretébe illeszkedik. De természetesen a bizottság, a bizottság, az Európai Bizottság az fontosnak tartotta a által a tunéziai tranzíciónak, átmenetnek, és éppen ezért a bizottság rendkívül gyorsan lépett fel, és sőt, fantasztikusan gyorsan járt el, egy novemberi 15 napos kéthetes missziót hajtott végre Tunéziában, aztán december 15-én 250 milliós eurós támogatást hagytak jóvá, hagyott jóvá, tehát mi úgy látjuk az LKS-ben, hogy pozitívak ezek a fejlemények, és politikai értékelést adtunk, abból kiindulva, hogy az értékelést megfogalmaztuk, optimistámmal, miközben észszerűen, megalapozottan és íberen járunk fel, úgy látjuk, hogy ennek van esélye az új ö, köztársaságnak Tunéziában, és az alkotmányos munkát is figyelembe vettük. Többek között három olyan cikket is itt csak, amelyek rendkívül fontosak ö, e témában, a makrofinanciális támogatás tekintetében. A tízes cikk az irányításról szó, a felelősség teljes gazdasági és adósági, illetve költségvetési irányítás irányítást hajt végre, és elszámolthatatóságot ír elő a közpénzek kezelésében a tunéziai nép előtt, illetve a nemzetgyűlés előtt elszámolthatatóságról rendelkezik. Ezen kívül egy sok olyan intézmény, alkotmány által létrehozott intézmény áll majd fel, öt darab, amely a demokráciát hivatott támogatni. Az egyik ezek közül a felelősségteljes kormányzás és a korrupció ellenes harcot tűzi ki célként, és többek között véleménytervezeteknek az előterjesztését a minden törvény esetében arról, hogy hogyan látják a törvény megvalós, meg jóvágyas esetén a felelősségteljes kormányzásnak a megvalósulását, és hát a korrupciónak a feltárását, és így tovább. Egy sor olyan rendelkezésről van szó, amely a szöveg tervezetében az alkotmánynak már jelen van, és természetesen most már a tét az, hogy ez a makrofinanciális támogatás feltételekhez kötni. Nem fogalmazhatok így, de mindenképpen ahhoz kötődjön, hogy milyen módon valósul meg mindaz, amit az IMF-fel megállapodtak, illetve a politikai menetrend hogyan valósul meg, úgy, ahogy az a roadmapben, az úti tervben megfogalmazhatott, amely a nemzeti párbeszéd során alakul ki. Tehát ezek nagyon fontos elemei annak a nyomon követésnek amely fontos ezen pénz eszközöknek a felhasználása során. Miért persze a döntés megszületik, erre tehát sor került, de természetesen amennyiben további részletekre kíváncsiak, akkor kérem, vegyék fel az Európai Bizottságnak az illetékes főigazgatósággal, az ECFIN-nel, mert ők teszik hozzáférhetővé ezt a rendkívüli makrofinanciális támogatást, mint tudják, ennek a típusú támogatásnak nagyon speciális szabályi van, mint hogy én nem vagyok közgazdász, és nem is vagyok az Európai Bizottságnak a képviselője, semmiképpen sem szeretnék további részleteket rendelkezésre bocsájtani, mert az kockázatos lenne, mint hogy mondom, nem vagy, én vagyok az illetékes. Ti, Köszönöm szépen, Mekheti úr. A következő országra térhetünk. Remélhetőleg itt is optimizmusra lesz némileg okunk, Egyiptomról van szó. Főleg az alkotmány miatt gondolom ezt, de annak is tudatában vagyunk, hogy az elmúlt héten a kétnapos népszavazás alatt Kairó utcáin tüntetők haltak meg. Elnyomó tüntetésekkel kapcsolatos törvényt iktattak be, és ennek az első áldozatai is megvannak már, akik súlyos börtönbüntetést kaptak csak azért, mert a gyülekezés szabadságát gyakorolták. A parlament a Szaharov díjasok sorsát is nyomon követi, és ezzel kapcsolatosan nyugtalanító beszámolókat hallottunk Maszham Ahusszal kapcsolatosan ő úgy érzi, nincsen biztonságban. Érdekes lenne az EU delegáció véleményét kikérni azzal kapcsolatosan, hogy milyen erőfeszítéseket tettek az ő sorsának a rendezésére. Most figyelmez tetett a kollégám, hogy egy úriemberről van szó, nem hölgyről, de most meghallgatjuk a külügyi szolgálatnak a képviselőjét. Köszönöm szépen. A külügyi szolgálat nyomon követi az egyiptomi fejleményeket nagy figyelemmel, beleértve a legújabb fejleményeket, és bizonyára önök is tudják, hogy általánosságban milyen a helyzet, ami az emberi jogokat illeti. Eléggé szomorú a helyzet tehát. Ennek csak néhány összetevőjét említeném meg. Először is erőszakos cselekmények történtek az elmúlt ünnepek alatt is. Ezzel kapcsolatosan a főképviselő már kiadott egy nyilatkozatot, tehát továbbra is súlyos a helyzet, nagyon lassan nyugszanak meg a kedélyek, a muszlim testvériség és a vele kapcsolatban álló szervezetek sok problémát okoznak. Őket a kormány terrorista szervezetnek minősítette, és az ellenzéki politikai aktivistákkal szemben is nagyon keményen lép fel a kormány a véleménynyilvánítás tere egyre beszűkül. Az Al Jazeera irodát bezárták Kairóban, és újságírókat tartóztattak le, illetve egyéb sajtóirodákat is bezártak a népszavazás előtt a gyülekezési jogot is korlátozzák. November végén fogadták el a tüntetésekre vonatkozó új törvényt, miután néhány nappal azután, hogy a rendkívüli állapotra vonatkozó időszak lejárt. Január 14-én, 15-én volt az alkotmányjal kapcsolatos népszavazás, az úgynevezett igen kampány nagyon erős volt, és a nemre vonatkozó kampány eh, nem volt túlságosan erőteljes. Tehát megszületett az alkotmány, csak hogy néhány pozitív fejleményt is megemlítsek, eh, ami reményt keltő fénysugár. Megvan tehát az alkotmány, ami pozitív eredmény, ratifikálta és a parlament január 19-én. Tudomásunk szerint 98% eh, igennel szavazott, eh, és nagyobb volt a választási részvétel, illetve a népszavazási részvétel, mint egy évvel ezelőtt a választásokon. Tehát a 20 millió egyiptomi többsége igennel szavazott a, az alkotmányra, az alkotmány az alapvető jogokat szentesíti az emberi jogokat is, és a társadalmi gazdasági jogokat is, ami fontos Egyiptom szempontjából. Nagyon lényeges, hogy az alkotmány és annak a rendelkezései hogyan kerülnek majd végrehajtásra. Szakértői csapatunk dolgozik Egyiptomban, megfigyelték a népszavazást, és a hónap végére készül el az ő tényfeltáró jelentésük. Vannak tehát pozitív jelzések az emberi jogokkal kapcsolatosan. Egyiptom készen áll arra, hogy az emberi jogi főbiztosság irodáját megnyissák Kairóban, folytatódnak erről a tárgyalások. Az emberi jogi nemzeti tanács tagjainak a mandátumát részben megújították. Az EU és a külügyi szolgálat folyamatosan kapcsolatban van az egyiptomi hatóságok képviselőivel. Ott a helyszínen is van egy EU delegáció. Minden hónapban találkozunk az emberi jogi tanácsosokkal, hiszen sok tagállam képviselteti magát eh, Egyiptomban, illetve az EU emberi jogi külön képviselője háromszor járt tavaly Egyiptomban, nem sokára megint egy látogatást tervez, és természetesen nyomon követjük eh, a tárgyalásokat is, a perbefogottaknak a tárgyalásait. Jelen pillanatban 23 képviselő van jelen, illetve 23 támogatási programot támogatunk, illetve az emberi jogokkal kapcsolatosan egységes üzeneteket dolgozunk ki. A tagállamok képviselőivel most dolgozunk a Magreb Másrek munkacsoportban ezeken. Ezek olyan üzenetek, amelyek konkrétan az erőszakkal kapcsolatosak, az átláthatósággal, az integrációval, a női jogokkal, illetve a bevándorlókkal és a menekültekkel. Egyelőre ilyen munkafolyamatokról tudok beszámolni, és szívesen válaszolok a kérdésekre és a helyzettel kapcsolatosan. Köszönöm. Köszönöm. Üdvözlöm Ibrahim urat, a tunéziai nagykövetség képviselőjét. Kérdezem, hogy ki szeretne szólni, Lesner asszony nem. Akkor már csak eh, én vagyok hátra. Nagyon eh, biztató mindaz, amiről ön beszámolt, de ezért feltennék egy kérdést Eston eh, asszony állásfoglalásával kapcsolatosan, amit az alkotmányos népszavazással kapcsolatosan adott ki. Ez nagyon pozitív volt, és pozitív fejleményként ismerte el az alkotmány megszületését, de ha megnézzük az alkotmányt, azt látjuk, hogy a katonaság még mindig felett áll a politikai rendszernek, és büntetlenségét az alkotmány is megerősíti. Továbbra is titkos a katonai költségvetés, a védelmi miniszter még mindig a katonasság irányítása alatt van, a katonai bíróság eh, pedig tárgyalhat polgári eseteket is. Nagyon kíváncsi vagyok eh, arra, hogy önök hogyan követik nyomon ezeket a fejleményeket. Ezeket a tényeket nem, nem tartalmazta az állásfoglalás, ez problematikus. Az alkotmány eh, módosításai vizsgálatában 50 szakértő vett részt, de a fő ellenzéki mozgalom képviselői nem vettek ebben részt. Ön hogyan vélekedik erről, hiszen az ő részvételük talán biztosította volna azt is, hogy ez a nagy ellenzéki mozgalom végül támogassa az alkotmányt. És végső soron nem tudom, hogy a külügyi szolgálat mindenről hogyan vélekedik, hiszen Ashton asszony nem tett róla említést, vagyis vannak olyanok is, akik tiltakoztak az alkotmánytervezet ellen, több mint 400 szemét letartóztattak, és ez is kapcsolódik az alkotmányos folyamathoz. Ennyi kérdést szerettem volna feltenni, kérem válaszoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony! Először is talán az állásfoglalásról szólnék. Eston asszony állásfoglalásáról beszélek. Nem előzetesnek nevezném ezt az állásfoglalást, de természetesen az alkotmányos népszavazásnak megvoltak már az eredményei, de még nem állt rendelkezésére a szakértői testület beszámolója, akik megfigyelték a népszavazást a helyszínen, tehát ő ezzel az előzetes figyelmeztetéssel tette ezt a nyilatkozatot, hogy még teljes körülön nem tudtuk felmérni a népszavazás körülményeit, tehát ez egyfajta előzetes vélemény volt. Említette az alkotmányjal kapcsolatos aggályokat. Egyiptomi tárgyaló feleink számára is említettük, hogy nagyon pozitív trendeket mutat az alkotmány, de vannak olyan összetevői is, amelyek agasztóak lehetnek, például a katonaság hatalmi pozíciója, illetve, amint ön is említette, a védelmi miniszter helyzete, a katonai költségvetés, illetve az igazságügyi rendszer helyzete. De úgy gondoljuk, hogy összességében az alkotmányt pozitívan értékelhetjük. Nyilván mindez függvénye annak, hogy hogyan hajtják végre az alkotmányt, és milyen nemzeti jogszabályok születnek az alkotmány alapján. Abban is reménykedünk, hogy előbb-utóbb elnöki, illetve parlamenti választásokra is sor kerül, vagyis a parlament is összeáll, és demokratikusan megválasztott kormánya lesz Egyiptomnak gondoskodva arról, hogy az alkotmány végül is jó hiszeműen végrehajtásra kerül. Említette azt is, hogy a legerősebb ellenzéki mozgalom nem vett részt az alkotmányozási folyamatban. Ezt mi is megemlítjük, amikor az egyiptomi tárgyaló félel egyeztetünk. Továbbra is szeretnénk, hogyha többeket foglalna magába ez a folyamat, és nem csak az alkotmányozásra vonatkozik ez, hanem a, a kampányra is. A választási előkészületi misszióban is figyelembe veszük ezt a, fogal, ezt a követelményt, hogy minél inkluzívabb legyen ez az eljárás, megpróbáljuk feltárni, hogy hogyan tudjuk a társadalom minden rétegét bevonni ebbe a folyamatba. Utolsó kérdésével kapcsolatosan pedig a következőket tudom elmondani. Az állásfoglalásban nem került említésre a letartóztatottak ügye, de szóltunk erről a delegáció vezetőkkel való tárgyalásban, illetve a delegáció vezetőnk ezt megemlítette a kairói hatóságoknak, és mindig hangsúlyozzuk a szólásszabadság és a gyülekezési jog gyakorlásának a fontosságát megvizsgáljuk majd, hogy a következő elnöki és par- parlamenti választások során hogyan zajlik a kampány. A szakértők, akik a helyszínen dolgoznak, készítenek egy jelentést, és ez még mindig nem került végleges állapotba. Köszönöm. Giltov, asszony. Köszönöm. Azt gondolom, hogy az egyiptomi helyzet ismertetés végére értünk, és mára berekeztem az ülést, holnap kilenckor folytatjuk. a Frontex határőrizeti ügynökségnek a munkájáról hallhatunk egy beszámolót, és a Frontex képviselőjét köszönhetjük majd körünkben. Köszönöm szépen.